Uh, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Azt hiszem itt az ideje elkezdeni a munkát, és reméljük, hogy jönnek még a többiek is, de most kezdjünk neki. A 13-as napi rendi ponttal fogjuk folytatni ezt az ITRE szakbizottsági ülést amely konkrétan ajánlások az Európai Bizottságnak a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről szóló tárgyalások tekintetében, a TTIP-ről. És az saját kezdeményezésű jelentés terve, véleménytervezetet fogjuk megvitatni. Ez egy szabadkereskedelmi megállapodás, amit az Egyesült Államok és az Unió között tárgyalunk. Három fő elem me van a piacra jutás, az együttműködés és a szabályozás együttműködés erősítése, és a nemzetközi standardok lefektetése. Ez a három fő területe van, tehát piacra jutás, szabályozási együttműködés, illetve a nemzetközi standardok, szabványok. Ez 2013. júliusában indult, tehát most már másfél éves a másfél éve folynak a tárgyalások, következő fordulóra áprilisban kerül sor, az előző pedig Brüsszelben február elején zajlott le. Az INTA bizottság kért véleményt, egy jelentést, hogy tegyünk ajánlásokat a TTIP tárgyalásokra a bizottságnak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy előadjuk a véleményünket. Nem sokára, mondjuk úgy 5 perc múlva elő fogom vezetni az általam javasolt véleményt a bizottságunk véleményeként, és aztán pedig megkérem az árnyék jelentéstevőket, hogy három-három percben szóljanak hozzá, és minden érdeklődő egy-két perces hozzászólást kaphat a bizottság kérése, javaslata, véleménye is elhangzik majd, ezt is meghallgatjuk. Majdnem egy óránk van, több mint, majdnem egy óránk van, 50 percünk nagyjából erre az eszmecserére. Az Egyesült Államok az egyik legfontosabb, a legfontosabb, legnagyobb kereskedelmi partnerünk, a, és az egyik legnagyobb kereskedelmi szereplő a globális piacon az emberiség történetében, és a és ez 225 milliárd dolláros aktívumunk van az USA-val szemben. A legtöbben egyetértenek, és ez nagyon fontos, hogy az Unió számára ez több előnyel járna, mint az USA-nak, hiszen 05 százalékos GDP növekedés mellett egyszerűen az uniós gazdaságnak már nem mondanám válságnak, de stagnálási, gazdasági stagnálás idején erre igenis szüksége van erre a lendítésre az uniónak. A kereskedelem előtt álló legnagyobb akadályok a vámok és nem a vámok és a, a tarifák. A legnagyobb, ez is van, de nem jelentős. A a terméktanúsítások és a műszaki harmonizáció hiánya, illetve alany, alacsony foka a, nagy, a legnagyobb akadály, főleg a KKV-k számára nyilvánvalóan. Hogyan lehet a sokszor költséges duplikációját elkerülni, ez megint csak a duplikációkat elkerülni, megint csak a KKV-k számára nagyon fontos kérdés ez. A az alternatíva az, hogy elfogadjuk, e, olyan szabályokat fogadunk el, amelyek az unión kívülről és az usa kívülről e, származnak. Mondjuk kínai, vagy dél-amerikai szabályokat és standardokat fogadunk al el. Ez is benne van a kalapban és tehát az egyik kérdés az, hogy mi szeretnénk meghatározni ezeket a standardokat, vagy pedig átvesszük. Lehet, hogy nem olyan fontos, hogy ezt mi tegyük meg, de ha de azért ugye, ha fontos a biztonság, a nagyfokú biztonság, és ahogyan említettem, a standardok Fontos a szabályozási sok területén az együttműködés az iparpolitikákban, és úgy általában a, a kákák, ról, az ipari politikákról, ez mindben szól, mind benne van a véleményemben, tervezett véleményemben, és az innovációban, hiszen Amerikával keretprogramokban, keretprogramokon keresztül működünk az innováció területén együtt már évtizedek óta, de ennek ellenére a szellemi tulajdonjog kérdése például még mindig kiemelkedő. Aztán az energia kérdés, na még mindig van két percem. Nagyszerű lenne, hogyha a bizottság a TTIP-be egy külön energiafejezetet be tudna emelni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos eh, lenne és támogatható, főleg az üzemanyag és a gáz szabad kereskedelme. Az energiaárak is nagyon fontosak, fontos elemét képviselik a tárgyalásoknak. Azt az álláspontot kell képviselnünk, hogy az USA-ban az alacsony energiaárak és az Európában tapasztalható magas energiaárak fontos kihívást jelentenek az energia igényes szektorokra, például a vegyipar számára. A földgáz, vagy a palagáz, ugyanez a történet. Hát ugye vegyi szempontból ugyanaz a kettő. Aztán arra is figyelnünk kell, hogy a jelenlegi széndiokszid kvótánkat fel, a lehető legtovább fent tudjuk tartani, azután, hogy a titib életbe lép, és ez nagyon, és ez bizony a, a saját energiaigényes iparágaink számára nagyon fontos. És ez, na, ezek nagyon eltérőek az USA-ban és a, az e, Unióban. Párizsban lesz egy nagyon fontos e, lépés ezzel kapcsolatban, ami az a KKV-k versenyképessége szempontjából nagyon fontos. És ami még stimulálja a termékek, szolgáltatások minőségét, az pedig az, hogy a közbeszerzések területén is együttműködjünk, valamint az űr ipar területén is, ez hatalmas nagy erőrelépést jelentene és sokat lendítene az uniós gazdaságon, illetve az Atlanti-óceán mindkét partján. És akkor most megkérném az árnyék jelentős tevőket, hogy osszák meg velünk a véleményünket. Már Toja asszonyt kérem fel elsőként a szocialisták oldaláról. Itt van? Igen. Itt vagyok, elnök úr, csak átültem máshova. Köszönöm, köszönöm ezt a beszámolót, ami eléggé érthető és átfogó volt, minden jelentős részletet tartalmazott, és azt a jelentést is, ami elkészült. Minden utalás benne van, ami természetesen majd ki kell dolgoznunk részletesen. Ami a mi frakciónkat illeti, alapos munkát fogunk végezni, a indítványok és a jelzések terén is, úgyhogy csak egy-két dolgot vetnék fel. Nyilván a TTIP, illetve a kereskedelmi kapcsolatok az Egyesült Államokkal nagyon fontos terület az Európai Unió számára, és változásokat hozhat, amely előnyös lehet az európai ipar számára, illetve az olyan gyártó ágazatok számára, amelyek nyilván versenyképes és minőségi árukat állítanának elő. Úgyhogy érdemes ezt részletesen végig gondolni. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a KKV-k számára ez milyen hatással jár, hiszen a gyártá ágazatokban a legtöbb a KKV. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog, hogy ne legyen ez versenytársa a KKV-knak Európában. Az is nagyon fontos, hogy hogyan vizsgáljuk meg azokat a javaslatokat, amelyeket majd a parlament fogalmaz meg, és hát nyilván az a terület is, ahol Európa próbál kiválóságra szert tenni. Ott van ugye az intellektuális, szellemi terület, ami ide tartozik, oda tartozik a szellemi tulajdon is, hogy csak néhányat említsek. Ez másik aspektus, az energia. Itt is jól kell értékelni a költségeket, az előnyöket, mert a lényeg az, hogy nagyon sokat ne veszítsünk rajta eh, az amerikai piachoz képest, eh, és eh, ugyanakkor a zöld gazdaság és az alternatív energia terén előnyökre tehessünk szert, és a saját kapacitásainkat is kihasználhatjuk. Még egy utolsó dolog, és befejezem, a szociális kérdésekre, a szociális normákra, a minőségre szeretnék utalni a fogyasztók védelmét illetően. Ezzel kapcsolatban szeretnénk majd javaslatokkal élni és módosító indítványokat megfogalmazni. Köszönöm szépen, asszonyom! Az ECN képviseletűen messzes, mit kollega következik. Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék gratulálni a jól végzett munkához, a véleménytervezet kapcsán. Egyetértek a legfőbb gondolatokkal, csak egy-két megjegyzésem vagy pozitív javaslatom lenne, én javaslatnak szánom ezeket a tervezetről. Ami az ötös pontot illeti, azt hiszem, hogy fontos hangsúlyozni azt, hogy amikor hatástanulmányról van szó, és erről már sokszor volt szó, ezeket akkor kell elvégezni, amikor már megszeretett a végső szöveg, hogy a valós hatását érzékelhessük. Aztán a második dolog, az európai kampány során az egyik téma, amiről sokszor volt szó, a digitális termékek belső piaca. Azt hiszem, hogy tökéletesen megfelelő lenne, hogyha megállapodnánk az Egyesült Államokkal ebben, hogy bevegyük őket is a digitális piacra, és azt gondolom, hogy az is értelmes megoldás lenne, hogyha utalnánk erre a véleményben. Aztán, mivel szakbizottságunk a KKV-k sajátos igényeivel foglalkozik, az előttem szóló is erről beszélt, rá kellene világítanunk erre, hogy az iparágra, a kutatásra, a fogyasztójárakra milyen hatással lenne mindez. Tehát utalnunk kellene erre, hogy konkrétan ez megfogalmazódjon a jelentésben. Végül pedig előadó úr, ami az energiabiztonságot illeti. Gondolom fontos hangsúlyozni azt, hogy a TTIP-pel nem az a szándékunk, hogy a különböző országok energiaösszetételéről tárgyaljunk az EU és az USA tükrében, a két fél szemszögéből. Gyakorlatilag nem arról van szó, hogy milyen energiaforrást akarnak felhasználni, előállítani, stb. Teljesen nyilvánvaló, hogy másképp látunk bizonyos dolgokat. Az amerikaiak szinte 200%-ban függetlenek a vízsugárral történő kőzet hasításnak köszönhetően, vagyis a palagáznak köszönhetően. Ez az új megállapodás nem valószínű, hogy ezt megváltoztatja. Azonban egy-két dolog van, amit megtehetünk az európai recesszió miatt, hogy valamivel prosperálóbb idők felé vezessük itt az Európai Uniót, úgyhogy gratulálunk ehhez, és az LCR e pozitívan áll ehhez. Köszönöm. Köszönöm Telicska kollégáihoz az ALDE képviseletében. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, bocsássák meg a hangomat, remélem azért érthető leszek. Először is szeretnék köszönetet mondani a tervezetéért, és főként a hangnemért. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen támogathatjuk. A TTIP megállapodás pozitív, és nincs kérdés afelől, hogy vannak olyan kérdések, amelyekről még tárgyalni kell, és amelyek nehezek, és a TTIP mindenképpen lehetőség, egy olyan lehetőség, amit eddig még nem láthattunk az USA-val folytatódó gazdaságkereskedelmi kapcsolatokban. Teljes mértékben köszönettel adozom önnek, és támogatom önt. Szeretnék kiemelni néhány pontot, amelyeket ön is említett. Úgy gondolom, hogy nagyon sok jogos pontot vetett fel, és felvetette a kiegyensúlyozott megközelítés szükségességét, egyrészt a tarifák tekintetében, és a szabályozás kapcsolatában. Ezt szeretném én is hangsúlyozni, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ha nem találunk egy kiegyensúlyozott megközelítést, akkor az akadályozni fogja az atomipar működését is, mint teljes mértékben támogatjuk ezt. Mindemellett szeretnék szót ejteni a hagyományos szektorokról is, amelyek nagyon fontosak az európaiak számára. az autógyártás, ez vonatkozik a végső termékekre is, a alkatrészekre is, a mérnöki termékekre. Beszélt már a vegyi iparágról is, amelyet ugyancsak szeretnék kiemelni. Angelika Nibler kollégám korábban már beszélt az energia fejezetről, és szeretnék ezért néhány végső megjegyzést tenni a KKV-kről az egyik. Egyetértek ezzel, és szerintem Angelika és szeretne majd a KKV-kra jobban koncentrálni egy külön fejezetben, de szeretnék két elemet kiemelni. Az egyik az az, hogy látnunk kell azt, hogy van egyfajta rejtett protekcionizmus Amerikában. Ez azt jelenti, hogyha exportálnánk Amerikába, akkor lehet, hogy azokat az adott termékeket USA acélból kellene előállítani. Tehát ezzel is foglalkoznunk kell. A utolsó kérdésem a KKV-k. Ez, az kkv a gazdaságunk gerincei. Profitálhatnak a megállapodásból, de koncentrálni kell arra ne csak a vám kapcsán legyen megalapodás, hanem az információk kapcsán és hogy jó legyen az információ áramlás a KKV-k irányába Európában, akik az USA-val kívánnak kereskedni. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, fogunk benyújtani módosítókat, de összességében egyetértünk az ön tervezetével. Köszönöm, mondja az elnök. Sikerült hozzászólni a megfelelő időben. Sajnáljuk, hogy ilyen a hangja, lehet, hogy fájdalmai is vannak. Lehet, hogy talán ágyban kellett volna maradnia. Raymond kollega a zöldeket képviselve kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés kapcsán négy pontról szeretnék beszélni, amelyek véleményünk szerint erősítésre szorulnak. Az Energia Unió, az energia mindenképpen központi téma, véleményünk szerint fontos az, hogy a TTIP hátrányosan kezelje a nem magáuló energiaforrásokat. Sajnálattal látjuk azt, hogy a palagázt, olajat kívánnak importálni az Európai Unióba, ez a CO2 kitűzéseinket nem alása. alássa és a stratégiánkat is aláássa. Pedig erre nagy hangsúlyt fektetnénk. A második dolog a szabályozási együttműködés, amely az ipart nagymetében érinteni. Úgy gondoljuk, hogy az EP-nek azon kell lennie, hogy a döntő, döntéshozatali képességünk, a szabályozási képességünk korlátozatlan maradjon. Ezt tükrözni kell ebben a jelentésben is. Itt nem szabad semmilyen fajta uh, beavatkozást eltűrni. A hamari pont a közbeszerzés, a közbeszerzés megnyitása a piac szempontjából dicséretes lehet, viszont úgy gondoljuk, hogy az ökológiai jeleket meg kell tartani, gazdaságjeleket meg kell tartani. Nem szabad visszalépni a jelenlegi szint mögé, negyedik pont, ez is nagyon fontos, és ezt ki kell emelni. Adatcsere az Egyesült Államokkal az mindenképpen gazdasági érdekünkben áll, és a megfelelő szabályokat kell létrehozni, viszont a, az ellenőrzési, megfigyelési ellenőrzések kapcsán arra kell az Európai Uniónak törekednie, hogy az NSA programjait egyértelműen eh, nyilvánosságra hozza az USA még mielőtt mi arról döntenénk, hogy milyen fajta adatokat cserélünk ki az USA-val. Elnök, köszönöm szépen. Esenyik kollega a GUE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Úgy gondolom, hogy ez a megfelelő pillanat arra, hogy ebben a bizottságban elmondjam, hogy a nyilatkozatok, az USA-beli nyilatkozatok ellenére, amelyek támogatják az energiaipari változásokat, bizonyos, bizonyos dolgokban nem értünk egyet. Kanadából származó behozatalok, ami hatalmas környezeti károkat okoz, aztán a palagáz használata, és ilyen kérdés, katonai manőverek és stratégiák, amelyek károsító foszilis tüzelőanyaghoz is hozzáférnek, és ez egyre drágább lesz. Azt is figyelembe kell venni, hogy milyen külső költségekkel jár ez. Olyanokhoz, olyanokhoz meg kell próbálnunk hozzáférni, amelyek olcsóbbak. Nem csak a, a kibányászás szám, ö, szempontjából olcsóbb, hanem a társadalom számára is olcsóbb. Azt gondolom, hogy itt jobban is járhatunk. Európa élen jár a megújuló előforrásokban, és felelősen kell eljárnunk. Meg kell mutatnunk, E, ezt az amerikai óriásoknak is. És úgy gondoljuk, hogy ez az ilyen döntések nagyon fontosak, és ki kell kérnünk a polgárok véleményét is. És demokratikusan, e, demokratikusnak és átláthatónak kell lennünk, hiszen ezek komoly döntések, amelyek befolyásolják a jövőnket. Tehát ez egyenesen felelőtlenség lenne amit elfogadhatatlannak találnak, hogyha ellene mennénk, szembe mennénk az európai szellemiséggel. Hogy gyakorlatilag valami kimegy az ajtón és visszajön a, a hátsó ablakon, ez fordulhatna elő a TTIP esetében is. És az európai polgárok döntési jogát próbáljuk meg közvetve megnyírbálni, és ez nyilván befolyásolná olyan döntésekkel, amik befolyásolják a jövőnket. Ezek a döntéseket az embereknek kell meghozni, nem pedig nagy multinacionális cégeknek, amelyek már időről időre megmutatták, hogy felelősségvállalás nem áll náluk az első helyen és a TTIP-pel ezek a cégek nemzetközi döntőbíróságokhoz tudnának fordulni, és az fog történni, hogy megkapják, amit akarnak, és lesöp, félresöplik az európai érdekeket. Tehát azt gondolom, hogy mm, a fenntarthatóságot, a környezetet is figyelembe kell venni, és a TTIP igazából egy katasztrófa lenne ebből a szempontból. Elnök, az efdd képviseletében adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a mi álláspontokat illeti, mi ellenezzük az európai piac megnyitását az USA-val szemben, mert nem kiegyensúlyozott a helyzet. Szerintünk konstruktívan kellene hozzáállni a tárgyalásokhoz, és ha lehet a legjobban odafigyelni az állampolgárokra, a fogyasztókra és a KKV-kra. Például az egyik legfőbb pont a projekten belül az energetika kérdése. A saját filozófiáink szerint nem szabad az oroszoktól való függést felváltani az amerikaival. Egy olyan fejlődési lehetőséget kell a fogyasztók számára biztosítani, ami a saját forrásainkat tudja kiaknázni a kutatásnak ebben nagy szerepe lenne, és a foszilis tüzelanyagok kiváltásának is. Ami a szabadkereskedelmet illeti, szerintünk nem ez a megoldás, hanem a tudományos kutatás. A számok ugyanis aggasztanak minket ma. Főleg az, euró, az energetikai fejezet vonatkozásában oda kell figyelni az állampolgárokra, nem pedig a nemzetek fölötti érdekekre, ami a jelenlegi helyzet. Szerintünk most nem elegendő ez az odafigyelés, szükség van a földrajzi kiegyensúlyozott helyzetre is. Egyébként nem tudunk megfelelő eredményeket elérni, a 28 tagállam számára. Ami a hatástanulmányt illeti, különböző eszközöket kell felhasználni, bevonva az érintetteket, különös tekintettel a KKV-kat. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much, colleague. Köszönöm szépen, kedves kollega. Most pedig a többi hozzászóló következik. Talán nem több, mint két perc áll rendelkezésükre. Először az árnyék jelentéskészítők következnek, először Pedicska úr lett volna, most Linár asszony következik, talán az energetikáról szólva. Köszönöm, elnök úr. Igen, ahogy már Pedicska kollega is említette, támogatjuk az ön véleményét, elnök úr. Úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy erőteljes legyen a vélemény az interészéről, és kompromisszumokat találjunk, amelyeket a nagy többség támogatni is tud. Szükség van arra, hogy erőteljes jelzéseket közvetítsünk a további tárgyalásokra. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy fontosnak találjuk azt, hogy kiegyensúlyozott legyen a vélemény, és csak a szakbizottságok, szakbizottságra vonatkozó kérdésekre koncentráljunk, és nem olyanokra, amelyek nem a mi kompetenciákba tartoznak ami az energetikát illeti a TTIP vonatkozásában, az energiaunió, az energiabiztonsági stratégia fontos kérdések, erről szól most az ITRE-ben is az eszmecsere. Fontos a versenyképesség, az átláthatóság az energetikai ágazatban az EU-n belül, illetve a cél a megengedhető árak kialakítása, de ugyanakkor a környezetvédelmi normák magas szintű kialakítása. Elnök úr, nagyon kiegyensúlyozott a jelentése, talán még inkább rá kell ö, irányítani a figyelmet egyes kérdésekre, például a beruházások, a kutatás, fejlesztés és az innováció. Ahogy már hallottuk, a KKV-k az Európai Unió legfontosabb szerveződései. Nagyon fontos, hogy támogatást kapjanak, ne maradjanak ki ebből. Az áldja számára ez rendkívül fontos elkötelezettség, reméljük, hogy ön is figyelembe veszi. Köszönöm szépen. Hökmák korega parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönet az előadónak. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy kiváló ez a tervezet. Véleményem szerint talán meg kellene kicsit talán erősíteni egy-két irányvonalat. Először is ki kellene nyilatkoztatni azt, hogy az európai gazdaság szempontjából nincs érdekesebb és vonzóbb alternatíva, mint a transatlanti piacon az európai ipar újraélesztése. A globális gazdaságaink számára természetesen ez fontos, az EU-n kívül is. A globális piac sokkal nagyobb ugyanis, mint az EU piaca, úgyhogy ha létrehozunk egy transatlanti piacot, a világ két legnagyobb, legfejlettebb tudásalapú gazdasága között alapvetően fontos még inkább azon területeken, amelyek, mint például a hagyományos ipar, a kutatás, tudomány, az ICT, a digitális gazdaság. Ezekkel foglalkozik a mi szakbizottságunk is. Úgy gondolom, nagyon fontos perspektívát jelent a verseny szintje. Ugyanis olyan időket élünk, amelyekben a világ más területén alacsonyabb normáknak megfelelően versenyeznek. Az EU és az USA együtt tekintettel pozíciójára felemelheti ezeket a normákat, és minden területen, ahol támogatjuk a növekedést, de ugyanakkor igen fejlett struktúrák, kisebb szennyezési szintek léteznek, előre léphetünk. Úgyhogy fontos ez az európai iparág számára, de olyan területek számára is, amelyekkel a mi szakbizottságunk foglalkozik. Úgyhogy nagyon remélem, hogy javaslattal élhetek ezekhez a területekhez. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollega. Ezt asszony. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Alapvetően azt szeretném mondani, hogy semmi kifogásunk nincsen a szabadkereskedelmi megegyezés ellen, de itt nem csak a, erről van szó, hanem ami ezzel még együtt jár. Tehát szabályozási koherencia. Ezzel az a gondunk, hogy itt fontos döntések kikerülnek egy demokratikus térből. Ből. És azt garantál, garanciát szeretnék látni azt, hogy itt a a környezetvédelmi színvonalakat nem fogjuk alábadni és a parlament mellett nem megy el semmi, ami ezeket csak azért, mert ezek anyagilag megérik. Nyilván itt nagy, komoly nagyvállalkozásokról beszélünk, tehát először is ez az, amit mi problémásnak találunk. Aztán a befektetők védelme. Úgy gondolom, hogy, hogy ezt itt világosan ki kell mondani, hogy ha megnézzük az energiakoncerneket, 4,7 milliárd ö, ilyen van a, csak Németországban. 29 ö, milliárdot vettek el a spanyoloktól. Argentinában is számos ilyen eset van, ahol panaszok ö, kat, pereket látunk. Ez a világ számos országában így van, és kérdezem, hogy helyesen járunk el akkor, hogyha nem teremtünk tiszta, mentünk vizet, tiszta, pohár, tiszta vizet a pohárba, hogyha ezt és nem úgy, nem tehetünk úgy, hogy csak egy újabb testületet hozunk létre, mert ettől egy kicsit demokratikusabban hangzana. Aztán a harmadik aggályunk a az, hogy ki tudja garantálni azt, hogy mi, mint azok a célok, amiket mi, mint EU lefektettünk, a klíma célokat, energiahatékonyság, energiatakarékosság terén, és ezt mi nem láttuk, hogy hogyan védenénk ezeket regionális különlegességekkel együtt, és nekünk teljesen világos az, hogy ahogyan ezek a tárgyalások alakulnak, mi egyáltalán nem vagyunk elégedettek. Eh, Köszönöm szépen. Zamonato kolléga. <coughs> Grazie. Grazie. Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetértek azzal, amit ön is mondott, hogy a TTP nagy lehetőséget jelent az Európai Unió számára és 28 tagállamnak. Ha ellene lennénk, ez óriási kockázatot jelentene Európa számára, mert más piacok nyilván szeretnének az Egyesült Államokkal, mint a világ legnagyobb gazdaságával ilyen kapcsolatokat kialakítani, és minket kizárna ez a lehetőség. Egy dolgot szeretnék felvetni az energia terén. Európa az energia felhasználásának 50%-át importálja. Ami minket illet, így vagy úgy, szükségünk van olaj, fém importra, vagy földgázra, hogy a saját iparágainkat ellássuk. Ha megnyílik az amerikai Egyesült Államok piaca, mi minden lehetőség nyílik meg előttünk? Megfelelő megújuló energia, amit, előkírálunk, amit el, elő szeretnénk állítani, illetve azon energia szempontjából is, amit meg akarunk takarítani. Ott van a palagáz kérdése, illetve a metán kérdése, da un paese o da un altro. A CH4 e, nyilván az árak vonatkozásában is, is nagyon fontos. E, már csak ki kell majd használnunk ezeket a lehetőségeket, még pedig jobban, mint korábban. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm a szót, mondja Tajani úr. Egyetértek a projekt lényegével, ami a jelentésben szerepel. Nagyon fontos két beszúrás, az egyik az általános részben, a másik pedig az iparpolitika terén, illetve a magas energiaintenzitású ágazatok vonatkozásában, ami pedig a pályázatokat illeti. Nos, nézzük az általános részt. Az EU, illetve az USA energia árai közötti különbség vonatkozásában azt hiszem az alapanyagokat kell először is megvizsgálnunk, hiszen ezek az iparpolitika egyik kulcsfontosságú területei. Úgy gondolom, hogy ebben a megállapodásban is amit mi ugyan támogatnánk, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mennyire fontosak az nyersanyagok, az alapanyagok, ezeknek az árai. Nyilván, ami az USA-t illeti, hasonló a politika valószínűleg, mint ami bizonyos ágazatokban, például Kína esetében. Úgyhogy szeretném csak felhívni a figyelmet arra, hogy a nyersanyagokról ne feledkezzünk el. Aztán, ami a pályázatokat illeti, illetve az piachoz való hozzáférés terén külön kellene beszélnünk a reciprocitás elvéről. Ugyanis ez nagyobb garanciát jelentene vállalataink számára. Hogyha nincs piac, azt nem tudjuk megnyitni. Szeretnék utalni itt a pályázatokról szóló irányelvre is. Akkor is volt egy olyan dokumentum, amely nem tette lehetővé azt, hogy egyes vállalatok részt vegyenek bizonyos pályázatokban. Úgyhogy ez a másik elem is fontos szerintem, ezért hívnám fel a figyelmet erre, és nyilván az érdemet tekintve majd módosító indítványokkal is szeretnék élni. Köszönöm szépen. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Gyerek úr, köszönöm szépen. Szeretnék válaszolni két dologgal kapcsolatban. Az egyik a versenyképesség, a másik pedig eh, a szellemi tulajdonjog. Emlékeztetett arra, hogy a TTIP-nek köszönhetően növekedni fog a versenyképesség. A kérdés az az, hogy eh, ez a versenyképesség milyen mértékben fogja megváltoztatni az ipart. Ugyanis úgy gondolom, hogy ez idáig láthattuk azt, hogy elment az ipar, közel, a távol-kelet irányába, és lehetséges, hogy most az ipar elmegy majd más irányba, az USA irányába, gyártó, ott jegyezheti be a vállalatát, a vegyi um, iparág ág, vállalata is, ott jegyezheti be magukat, ennek is van kihatása a munkanélküliségre az Atlanti óceán ezen részén. Ezen is el kell gondolkodni. Én azt kérném, hogy elemezzük nagyon pontosan, hogy mi történik az egyes iparágakkal. Például, hogyha megnézzük a gépgyártást, a fémfeldolgozó ipart, vagy a vegyi iparágat, akkor azt láthatjuk, hogy az Európai Unió részéről inkább veszteségesség látható a versenyképesség kapcsán. A szabadalmak kapcsán is vannak olyan dolgok az USA szabályozásban, ami nálunk nincsen szabályozva, például különböző komputerek esetében. Én attól tartok, hogy ez problémát jelenthet a jövőben majd a KKV-k számára. A nem megfelelően rendezett szabadalmi rendszer ahhoz vezethet, hogy nagyon sok kekevének kárát látja. Thank you. Uh, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mi, mint az ITRE szakbizottság, egy dolgot hozzá kell tennünk. Azt láttuk sokszor, hogy a cégek próbálnak technológiai terméket eladni az Egyesült Államokba, a standardok, szabványok nem egyformák egészen, akár a biztonság vagy minőség tekintetében, és mind a két fél támogatja a minőséget, a tanúsítványokat, de mivel ezek nem azonosak, itt plusz költségekkel számolni, mivel hogy ugye mások a műszaki előírások, és ezt meg kell itt említenünk. Azt ott is hallottam, hogy hogy kétszer tesztelünk, egyszer az USA-ban, egyszer meg az, az Unióban, vagy fordítva. És így ez akár mondjuk egy 20%-os bekerülési árnövekedést is jelenthet annak a terméknek az árában, amit gyártunk itt, és el akarunk adni ott. Tehát ezt azt gondolom meg kell említeni ebben a véleményben. Örülök annak, hogy az energia ilyen fontos, nagy figyelmet kapott, és egyetértek az árnyék jelentéstevőnek a, a véleményével, hogy az EU és az Atlanti energia együttműködés tekintetében a harmadik résznél, hogy hasonló közvélemény támogatást kell biztosítani a különböző energiaellátás számára. Az EU-ban ez egy komoly kihívás. Tehát nem lesz itt egyszerű dolgunk és itt majd ki fogok térni egy konkrét javaslatomra is, elnök. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Először is szeretnék gratulálni, elnök úr, ehhez a véleménytervezethez. Általános megjegyzésként azt szeretném elmondani, hogy a ttip kapcsolatos tárgyalások több átláthatóságot kívánnak, hiszen az információ nem tűr eh, lukakat és hiányokat, mert ahol nem tudunk biztosat, ott, ott eh, csak eh, hírek fognak terjengeni, és éppen ezért, fog a, éppen ezért aggódnak az emberek, a közvélemény, és ez problémás fejlemény a tárgyalások során, ami pedig az ICT fejlesztését illeti, ez azt jelenti, hogy egyre több adatot gyűjtünk, és, és, elég, és elég nagy területről, akkor hogyan védjük meg magunkat a kémektől, az amerikaiak által irányított kémektől? Tehát hogyan tudjuk biztosítani a magántitok, az európaiak magántitokhoz való jogát és a, a privát szféráját, és teljesen egyetértek azzal, amit hallottunk a szellemi tulajdon jogokról. Itt a szabványosítás elég nehéz lesz, mert az amerikaiak mást értenek rajta, vagy legalábbis másképp értelmezik, mint mi európaiak, és ez problémát okozhat. Elnök, a következő, Madame de Castillo. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, Abszolút egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ez egyedülálló lehetőség a munkahelyek teremtésére és gazdasági növekedésre. És hogy a jólét általános jólétet általánosan tudjuk fejleszteni mind az USA-ban, mind az Unióban, és nagyszerű lehetőséget kínál méreggazdaságosság szempontjából is. Itt két területről beszélünk, egy politikairól és egy gazdaságiról. Ugyanaz a gerince ennek a két társadalomnak, mind a kettő a demokráciára épül. Tehát ez egy egyedülálló, páratlan lehetőség, nem csak szocioökonomiai kérdésekben szempontból, hanem geopolitikai szempontból is kiváló és egyedülálló lehetőséget képvisel ambiciózusnak kell lennünk, úgy gondolom, de legyünk realisztikusak, hiszen nem fogunk tudni egy új, egy nemzet államot nem fogunk tudni létrehozni, hogy olyanok legyünk, mint az Egyesült Államok, de amit tudunk, hogy a szabadkereskedelemben megállapodunk. Tehát először is még csak az első fázisában vagyunk ennek a dolognak, és ez önmagában is elég ambiciózus. Az energia kérdések ezen a ponton még nem részei az alapvető, alapvetően a megállapodás szigorúan vett törzsanyagának, hiszen ugye az energia és a nyersanyagok biztosítása nyilván fontos kérdés. A digitális terület is az, de még nem tartunk ott, hogy egy erről szóló fejezetről tudjunk gondolni. Tehát én azt javaslom, mondom, kedves kollégák, hogy, hogy kicsit jobban fókuszálnunk kellene arra, hogy mi tartozzon ennek a megállapodásnak a keretébe, hiszen van egy ütemtervünk. Az Egyesült Államok nem fog túl lépni a jelenlegi elnökön, elnökségen. És ott pedig tudjuk, hogy mivel állunk szemben. Ezt is figyelembe kell venni, amikor az energiáról és a nyers anyagokról, alapanyagokról beszélünk. De mivel le vagyunk egy kicsit maradva, én nem ragaszkodnék egy digitális fejezethez. Ez nyilván ez a bizottsági tárgyalóknak kell meggondolni, most már a nyolcadik ilyen tárgyalási forduló lesz. Tehát kérdés, hogy mi az, ami reális, reálisan elérhető, hogy mire érdemes az erőinket fókuszálni. És nem ez lesz az egyetlen szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet az Egyesült Államokkal kötünk valószínűleg, tehát nem az egyetlen esélyünk, tehát más is meg kell fontolni, más kérdéseket. Pán predseda, tuszomna. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is pozitívan értékelem a jelentését, és a TTIP egész folyamatát pozitívnak értékelem, bár valamiféle propaganda az akár csak az ukrán-orosz konfliktus kapcsán, Oroszország többet tesz propaganda kapcsán, ugyanígy megvan a TTIP kapcsán és a propaganda, vannak olyan pártok, amelyek ezt nem utasítják, néha nincs is megfelelő információjuk, úgy gondolom, hogy össze kell gyűjteni a tanulmányokat, el kell ezeket olvasni, és meg kell mutatni az embereknek ezt, például meg kell mutatni azt, hogy milyen tanulmányok vannak a munkaerőpiacra, a környezetre gyakorolt eh, hatás kapcsán, a nanotechnológia, az élelmiszeriparág eh, kapcsán mi hatások várhatóak. Ez egyetlen eszköz, amit felhasználhatunk. Elő kell készíteni valamit, hogy a kezünkben legyen az irányítás ezen projekt előkészítése kapcsán. 10-15 ezer új munkahelyet teremthet ez a megállapodás, és egy milliárdos forgalmat eredményezhet, tehát mindenképpen pozitív eredménnyel jár ez, de vannak olyanok, akik negatívan állnak ehhez a témához, negatív híreket teljesztenek. Royal kollega következik. Rövid leszek, mert csak azért jelentkeztem, mert nehezen értem azt, hogyha egy ilyenfajta projektről beszélünk, amelyel szélesíthetjük a piacot és az európai vállalatok számára plusz értékesítési piacot találnánk, akkor ez új munkahelyeket is teremthet. Hogy vannak problémák, akkor azokat meg kell oldani. Mindig csak a problémákról beszélünk, pedig itt egy óriási lehetőség rejlik Európa számára, igazából támogatókat kéne keresni, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet megoldani ezt a problémát. Nem kell minden területen ugyanolyan a normákat alkalmazni, és hogyha azt hallom, hogy csak az amerikai európai megállapodás miatt lesz majd az úgynevezett fracking eljárás, az, ez, ez nem igaz. Vannak olyanok, akik alkalmazzák ezt, van, akik nem, azok vehet, akik nem alkalmazzák, azok vehetnek majd Oroszországtól gázt, az az ő problémájuk, de a problémák abszolút, tehát tétele, illetve az, hogy ezt tesszük a lényeggé, szerintem ez nehézséget okoz egy ilyenfajta fontos projektnél. Nézzük ezt másképp, itt egy esély rejlik, és úgy gondolom, hogy vannak nehézségek, ez így van, de meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ezeket megoldani. Ez lenne talán az intelligensebb megoldás. Köszönöm szépen, mondja az elnök az Európai Bizottság részéről. Meris úr következik a DJ Trade részéről. Igen, köszönöm szépen, hogy lehetőséget adott nekünk arra, hogy hozzászóljunk ebben a vitában. Először is engedjék meg azt, hogy mivel sokan említették az időkeretet a meglepetés szempontjából, hadd adjak egy rövid áttekintést a dolgok állásáról. Bizonyára tudják, hogy nem régiben lezajlott a nyolcadik tegyelási kör, február második hetében hamarosan következik a következő kör, ez majd áprilisban lesz az USA-ban, és már elmondtuk azt, hogy az EU részéről lehető legtöbb um, erőlépést szeretnénk tenni 2015-ben annak érdekében, hogy ez megfeleljen annak a mandátumnak, amit kaptunk a tárgyalásokra. Remetőleg az USA-ban is uh, sikerül majd uh, a következő hónapokban a megfelelő szabályozást létrehajtani, és így le lehet majd zárni ezeket a megállapodásokat. Ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy a TTIP megállapodások döntő fázisba érkezhessenek. A célkötőzésünk az az, hogy ambiciózus, átfogó és kiegyensúlyozott megállapodás jöjjön létre, és ezt mi is esélyként tekintjük, amit meg kell ragadni. Elnök úr, úgy gondoljuk, hogy az ön véleménye megfelelő? nagyon sok olyan véleményt tartalmaz, amely számunkra is fontosak az energia, a közbeszerzés, és ha megengedi, az energia szempontjából szeretnék hozzászólni, sokan ehhez szóltak ugyanis hozzá, a célunk az az, hogy bevonjuk az energiafejezetet is ebbe a sorozatba, és szeretnék válaszolni arra, amit Tajani úr is elmondott, hangsúlyozta a nyers anyagok szerepét. Igen, nagyon sokat koncentráltunk az energiára, az, ez egy energia és nyersanyag fejezet, amiről szól ez. Az energia kapcsán nagyon fontos az is, hogy arra koncentráljunk már kezdettől fogva, hogy miről nem szól ez a tárgyalás. Ez a tárgyalás nem szól a szuverén jogokról, hogy bármilyen nemzeti erőforrást ki lehessen aknázni, nem szól ez arról, hogy egy adott tagállam energia egyveléke micsoda, ez csak um, arról szól, hogyha már egy szuverén döntés született, akkor biztosítani kell azt, hogy nincsen, ne legyen diszkrimináció az EU az EU szolgáltatók irányába. És ez az a eljárási mód, amit mi szeretnénk eh, alkalmazni a nyers eh, olaj, illetve a földgáz esetében. megpróbáljuk javítani a diversifikációnkat. Valaki azt mondta, hogy nem szabad, hogy azt történjen, hogy az, hogy az oroszok helyett most már az USA-tól függünk energia szempontjából. Nem ez a cél. Mi azt szeretnénk, hogyha nagyobb legyen a diversifikáció források tekintetében, ami növeli majd az energiabiztonságot. A versenyképesség szempontjából nagyon lényeges az energia, és utalt az elnök úr az energiakülönbségre is, amivel szembe kell néznie az energiaintenzív eh, iparágaknak. És úgy gondolom, hogy egy energia fejezet ebben a megállapodásban segíthet abban, hogy eh, sikerüljön részben megoldani a problémát. Teljes mértékben ezt nem tudjuk megoldani, mert ahhoz más hazai belföldi döntésekre is szükség van, amit az EU-nak kell meghoznia, és a bizottság energiaunióra vonatkozó javaslata pont ebbe az irányba halad. Biztosítani kell azt is, hogy, és ezt hangsúlyozták a képviselők is, hogy a megújuló energiaforrásokat is le lehessen fedni, ez is célja a megállapodásnak nem csak a foszilis energiaforrásokra koncentrálunk, hanem a megújulókra is, illetve az energiahatékonysági célkütőzésekre is, amelyekkel majd el lehet érni megfelelő célkütőzéseinket. KKV-k, elnök úr, valóban a KKV-k a gerincét képezik az, a gazdaságunknak, ezt nagyon sokan elmondták, és pontosan ebből kifolyólag arról döntöttünk most először a tárgyalások során, hogy egy specifikusan csak is a KKV-knak szentelt fejezetről tárgyalunk, hogy megkapják a KKV-k azokat az információkat, amelyek szükségesek számukra ahhoz, hogy kihasználhassák az előttük álló lehetőségeket, illetve hogy megfelelő áttekintést kapjanak a megállapodás részleteiről. Ami az ipari szektorokat illeti, úgy gondolom, hogy ezt is többen megemlítették azt, hogy vannak bizonyos iparágak, amelyeket kiemeltek, az autógyártást, a vegyi iparágat. Ezek azok az iparágak, amelyek amelyeknek mindenképpen fejezetet kell szentelni a TTIP megalapodásban. Azzal is egyetetünk, elnök úr, hogy ön koncentrált a közbeszerzésre. Ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, és ez valóban a tagadások lényegét képezi. Nagyon fontos az, hogy jó hozzáférés legyen az USA beli közbeszerzési piachoz, hiszen jelenleg még vannak akadályok az amerikai szabályozás miatt, hiszen ott van szövetségi, illetve állami szint. És elnök, köszönöm szépen a magyarázatát. Kicsit késésben vagyok, vagyunk, de hadd hangsúlyozzam azt a vitáink végén, hogy melyek a fontos pontok. Először is köszönöm a támogatásukat a legtöbb árnyékjelentést ő támogatta az általános vonalat. Én várom az önök módosítóit, nagyon sokat segíthetnek nekem ebben, mert egyet értettem a legtöbb hozzászólásukkal, amiket elmondtak, de egyetértettem a többi képviselő hozzászólásával is. Nagyon fontos ez a téma. Üdvözlöm a Nemzetközi Kereskedelmi Szabizottság képviselőjét, Lange urat, aki a TTIP felelőse. Hadd mondjam el, hogy nem egy új fajta állapotot hozunk létre, hogy ezt Castillo azt is elmondta. Mi csak tárgyalunk, hogy mennyi és sok a kereskedelem számára a piacot. Japánnal is hasonló kapcsolataink vannak, vagy akár Dél-Koreával is. Tudom, hogy nem ugyanez a szint, hiszen az USA-ról beszélünk, de mégis ezek az országokkal is jól működnek ezek a kapcsolatok, tehát minden a tárgyalásoktól függ. A teljes átláthatóság nagyon jó, viszont vannak bizonyos szabályok a fordulók kapcsán, és a fordulók után elérhetőek az interneten a beszámolók. Nagyon fontos ezeket elolvasni, ezek fontosak az állampolgáraink számára. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió különböző régióiban beszéljünk erről, és majd nekünk kell a végén dönteni, hiszen ez egy nagyon drámai kérdés volt. Ki, Ernst asszony kérdezte, hogy ki fogja garantálni majd mindezt a tárgyalóink? Nem, végezetül az Európai Parlament képviselői mi fogunk erről szavazni majd végezetül, és nekünk azonnal meg kell kezdenünk a vitáinkat az állampolgárokkal. Néhányan, akár csak Royl úr, vagy Manka, Szeronátó, vagy más kollégák kételyeket fogalmaztak meg, ezek egyeteműek, ezek a kételyek, de el kell mondjam azt, hogy néhányan nem voltak jelen önök közül, akik panaszkodtak. Esenyi kollega nagyon sok problémája volt az általános kérdésekkel. Mi nem szeretnénk semmilyen fajta szociális vagy környezeti dömpinget látni itt Európában, ez egyértelmű, de mindez a tárgyalásoktól függ. Ezeknek nyílt, kemény tárgyalásoknak kell lennie, minden tőlünk függ. Tőlünk, az Európai Parlament képviselőtől függ mindez. Tehát nem elég panaszkodni. El kell kezdenünk a vitáinkat. Átlát, a versenyképesség. Persze, hogy meg kell nyitni a piacainkat, mert olcsóbb energiát szeretnénk Európában, és a versenyképesség, ezt elmondtam, ezt mondom Girék úrnak, ez az energia áraktól is függ. Majd meglátjuk, hogy a tegyalásaink eredménye milyen lesz. Nem tudtuk mindent elmondani, a szellemi tulajdonjog. Nagyon nehéz lesz a tárgyalás erről, ahogy Rubácka asszony is elmondta. Nagyon sok nehézségünk lesz, ez így van. Az Európai Bizottság képviselője is elmondta, hogy az egyik legfontosabb kérdés az a közbeszerzés. Persze, a közbeszerzés jelenleg nagyon zárt, el van zárva a vállalataink elől az USA-ban. Nagyon sok a probléma, nagyon sokat kell még tárgyalni, és joggal hangzott el az, hogy az amerikaiak részéről van egy határod, határidő, 2016 vége. Valószínűleg szeretnék befejezni ezt az Obama hivatal ideje alatt, de valószínűleg 2019 számunkra a határidőnk van, ezért elég időnk még. Én úgy vélem, hogy nem szabad elsietnünk a tárgyalásokat, és ezt segíthetnek nekünk abban, hogy ugyanis a nyitás az USA felé segíthet nekünk, én ebben hiszek, de nem szabad elhamarodtan tárgyalnunk. Lépésenként kell haladnunk, és biztos vagyok abban, hogy a végén ez majd sikeres lesz mindkettőnk számára, az USA, illetve az Európai Unió számára is. Köszönöm a vitát, nagyon fontos számomra az, hogy megismertem az önök álláspontját, kételjeit, és azt, hogy bizonyos pontokkal nem értenek együtt. Ez nagyon fontos az Európai Bizottság számára is, de a tárgyalóink számára is. A véleményüket a lehető leghamarabb le kell adni február 27-e 12 óra a módosító benyújtásának határideje, tehát ez ezen a héten van, február 27-12 óra. Kérem, küldjék el a módosítóikat a lehető leghamarabb, ez nagyon sokat segít a munkánkban. Kedves kollégák! Öt előadót szeretnék szólítani a meghallgatásunkra. Az Európai Parlament kész a TTIP-ről tárgyalni ma délután, és ez a következő napi rendi pontunk, a 14-es. De talán azt kellene mondanom, hogy a 16. pontról kellene beszélnünk, mert nem mindenki maradt talán itt fél hétig. A következő ittreülésre 2015. március 23-án kerül sor 15 órától 18.30-ig Brüsszelben, illetve március 24-én 9-től 12.30-ig és 15 órától 18.30-ig. Tehát március 23-24-én lesz a következő ülésünk, és most ö, a nyilvános meghallgatás következik a TTIP hatása az ITRE szakpolitikai területeire. Öt meghívott előadónk van, kérem jöjjenek ide, és persze az INTA ö, kollégákat is kérem. Bernard Lange úr, az INTA elnöke, és engedjék meg, hogy néhány szót szóljak már itt az ülés kezdetén. De bocsánat, annyi dokumentum van itt előttem, hogy bocsánat, mindjárt megkeresem az elnöki jegyzeteket. Most zártuk le az eszmecserét a TTIP témájában. és mindannyian emlékszünk arra, hogy milyen intenzívé vált ez az eszmecsere Európában, minden régióban. Ugyanezt tapasztalhatjuk mindenütt. Egyre nagyobb az ellenállás a TTIP-el szemben. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Ha hiszünk a TTIP tárgyalásokban, illetve abban, hogy megnyitjuk a lehetőségeket az USA számára, akkor fel kell vállalnunk a felelősséget. Én mindenképpen így érzem, ami az én hazámat illeti. Minden egyes tárgyalás egyre ö, dúsabb lesz, nagyon sok az ideológia is benne, ez tény. Az emberek szeretnék követni a tárgyalásokat, és látni a dokumentációt, és egyszerűen ideológiai szempontból ellenzik a TTIP-et. Változtassunk ezen, változtassunk az ideológiai ellenálláson, legyen valós eszmecsere, ez a fő feladat, ez a fő cél ma a meghallgatás során. Ami engem illet, ennyit szerettem volna elmondani bevezetésképpen, és kérem az INTA ö, elnökét, hogy nagyon röviden ö, szóljon néhány szót, mert már is késésben vagyok. Nagyon köszönöm a kedves megjegyzéseket, nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, a meghallgatás nagyon jó időpontban került megszervezésre, pont előtte szerveztük meg, vitattuk meg a véleményt, amit ebben a témában készítünk, illetve az intában is ez a téma. Úgyhogy nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mi történt az elmúlt másfél év során a tárgyalások keretén belül, mi a parlament jelenlegi álláspontja, és milyen tanácssal szolgálhatunk tárgyalóink számára. Kétségtelen meg vagyok győződve arról, hogy a TTIP mindenképpen hozzájárulhat Európa újraiparosításához. 2020-ban a GDP 20%-át szeretnénk elérni, és szeretnénk, hogyha a különböző szakpolitikai területeken rendelkezésre álló eszközök ezt a célt szolgálnák. Úgyhogy nagyon helyén való, hogy az idevágó témákról meghallgatást szervezünk a TTIP témájában. Minden más szakbizottság is így jár el. Pillanatnyilag 14 szakbizottság véleményezi az INTA számára a TTIP-et. Azt hiszem, hogy erre még talán nem volt példa a parlament történetében. Mind a mellett a mai meghallgatás mindkét aspektusan rendkívüli módon kapcsolódik Európa újraiparosításához. Az energetika kétségtelenül, az energiabiztonság, a minőségi normák biztosítása energetikai szempontból. Aztán, ami külön érint engem, a KKV-k köre. Ez emlékeztet az állásfoglalás tervezetemre, itt volt egy külön fejezet a KKV-król, nekik is előnyös helyzetet kell, hogy teremtsen a TTIP. A jobb szabályozás, a normák elismerése, információszolgáltatás, hát ezek a perspektívák a KKV-k számára. A TTIP keretén belül Ezt is el kell ismerni a megállapodását. Nagyon köszönöm, és borzasztóan várom az eszmecserét. Bozek úr, köszönöm szépen! A bevezetőt megtartottuk kollégámmal együtt. 14 vélemény születik. Tényleg kész arra, hogy komolyan vegyen minden egyes véleményt? Ez az első kérdésem önhöz. Lange úr, természetesen. Az itréért is. Buzek úr. Mert mindig úgy kezdődik, hogy természetesen de. A de nem tetszik bele. Na jó, mindegy, térjünk át az eszmecserére. Most akkor azt szeretném kérni, hogy az első meghívottunk Pavel Olecsnovics, aki a közép-európai energetikai partnerek tanácsának elnöke, tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és egy ilyen nagyon érdekfeszítő témáról beszélhetek. Igen, most már visszajött a felszólaló mikrofonja is. Tehát még egyszer köszönöm szépen azt, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és a szervezetem nevében beszélhetek. Olyan cégeket foglal magába, amelyeket, amelyek a közép-kelet-európai térségbe tartoznak, és nekünk kiemelten fontos kérdés a TTIP tárgyalások. Természetesen úgy általában véve támogatjuk nagyon is a TTIP elgondolását, mert így több beruházást lehet elérni, és ö, munka lehetőséget is teremt. De láttunk különbséget a gazdasági szektorokban az Európai Unióban. Én optimista vagyok, és bízom benne, hogy pozitív megoldásra jutunk, de nekünk itt az EU-ban tudnunk kell, hogy a, a TTIP-hez kapcsolódó problémákat két oldalról kell megközelítenünk, két félét kell meg beazonosítanunk. Az egyik az EU-USA kapcsolatok, kapcsolatos, a másik pedig magunkkal, mint unióval kapcsolatos. Mármint a szabályozással kapcsolatos. Melyek az igényeink? Most erre szeretnék koncentrálni. Ugyanolyan hozzáférésünknek kell, hogy legyen nyersolajhoz és földgázhoz, amely biztosítja az energiabiztonságot, és megteremti az Unióban az energiaigényes iparágak fejlődésének lehetőségét. Dinamikus fejlődés a, tőkepiacoknak az, az Egyesült Államokban, amelyet, amely fejlődést az alacsony energiaárak segítettek elő. És ahogy itt látjuk a térképen, itt mögöttem a kivetítőn, az Egyesült Államok beli ipar az új beruházások a nitrogén beruházásoknak 33%-a az EU-ból származik, és ezt tudnunk kell, hogy nagyon sok állás tűnt el az Unióból. Tudjuk azt is, hogy az alacsonyabb energiaárak nem csak a, azzal függ össze, hogy az USA-ban könnyebb hozzáférni ezekhez az energiaforrásokhoz, hanem ahhoz is, hogy alacsonyabbak az adó szintek, és nem olyan szigorúak a környezetvédelmi szabályok. Ezt pedig az unió szabályozóinak, döntéshozóinak meg kell fontolni. Tehát, hogy mit tudunk megvalósítani, mielőtt ráborintunk a titipre. A vegyiparban 6,5% a behozatalévám azért, hogy a piacunkat tudjuk végni. Hogyha életbe lép a TTIP, akkor a vegyiparnak ez az ága gyakorlatilag 5-10 év alatt megszűnik létezni. Tehát mit javaslunk? Azt javasoljuk, hogy legyen egyfajta mentességi idő, méghozzá 10 év kétoldalú biztosítékok, biztosítékokat kell bemenni a TTIP-be, és meg kell indokolnunk azon intézkedéseket, amelyek kötelezőek ahhoz, hogy hiteles és valid legyen a TTIP. Az az információ, amit a megfelelő bizottsági főigazgatóságtól kapunk, azt mutatja, hogy az, az Európa az amerikai szereplőknek is meg kell felelniük az Európai Uniós szabályoknak. Következő dolog, ami szintén nagyon fontos, az egyik legkiemeltebb kérdés volt az előző időszakban a tárgyalások során, ez pedig a széndiokszid kibocsátás. Ezt nagyon fontos gazdasági kérdésként kell kezelnünk, amely összefügg az a termékek és áruk végső árával. 2013-ban az USA-ban 16,2 tonna volt fejenként, és sokkal kevesebb az EU-ban. Az egy tonna széndiokszid ára, ha tudjuk, hogy mennyi, akkor fel tudjuk szorozni, és látjuk, hogy az USA-ban való termelés sokkal olcsóbb, mint az Unióban. A kérdés az, hogy hogyan lehetne ezt a, ezt a különbséget ö, megoldani. Azt tudjuk, hogy a, ö, az széndiokszid kibocsátás tekintetében az amerikaiak is elkötelezettek, de még mindig nem történtek olyan intézkedések, amelyek ö, ez, ezeknek, ennek a hatékonyságát erősítette volna belső szabályozás kérdésében. A szép támogatja, ugye, ahogy mondtam, a TTIP-et, de új szabályozást kell teremtenünk, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk, és egyenlő esélyeket a versenyben, és így tudjunk az uniós gazdaságban fejlődést elérni, illetve újabb munkahelyeket teremteni. És a szénszivárgás és az energiaigényes iparágakat kellene beemelni 2020-ig, és a, azzal a feltétellel szabad ezt megengedni, hogy megfigyelnek legalább 25%-ban az előállítóknak. Az ilyen lista léte biztosítaná száz százalékban térítésmentes kvótákat biztosítani. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy vannak olyan cégek, amelyek már rajta vannak ezen a listán, nem élvezik ennek a, az előnyeit. Hiszen az Unióban magas szintű hatékonyság esetén lehet kihasználni, és ez jelenleg 74 százalék. A megfizethető energia, amelyet helyi szinten termelünk, és sokkal inkább kellene az uniónak támogatnia. Több és sokkal hatékonyabb technológiát kellene támogatni. Például 43%-os hatékonysággal működő szénerőműveket hatékonyabbá kell tenni 2030-ig, és így csökkenteni a széndiokszid kibocsátást. És a végső megjegyzésem nekem világosnak tűnik, teljesen egyértelműnek, hogy az általam képviselt energia és energia uh, iparban világos, hogy az unióbeli körülmények nem olyan kedvezőek, mint az USA-ban, de mi Euró, Közép-Európában új állásokat szeretnénk teremteni, ha már egyszer a válság után ennyire megugrott a munka És ebben segítene ez a munka. Javaslom, hogy reformáljuk meg az egész rendszert, beleértve az MSZ-t is, és javaslom, hogy fogadjuk el a szénszivárgás listára vonatkozó javaslatomat. Köszönöm szépen, elnök. köszönöm szépen, Oleknovics úr, és most a második felszólalónknak, Mariano González Trejánának adom meg a szót. Öné a szó. Szintén 10 perc, hogyha kérhetném. Hola, buenos días a todos y todas. Vengo de, de... Jó napot kívánok! Spanyolországból érkeztem. Egy környezetvédő szervezetet képviselek, Ökologin Aktion a nevünk. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Remélem, hogy érdekesek lesznek a mondandóim önök számára. Tíz percem van csak, és nagyon sok grafika, ábra, amit elhoztam, az talán több időbe telene, hogy ezeket elmagyarázzam, de persze szívesen megadom önöknek az e-mail címemet, hogyha további kérdéseket akarnak nekem feltenni amennyiben lesznek persze megválasz, megválaszolatlan kérdések. Nos, egy kicsit most várok. Fantasztikus. Néhány adattal szeretnék szolgálni, ezt már a korábbi viták során is hallhattuk, talán ismerik ezt. Nagy részt az Európai Unióban az energia területének 50%-a más forrásoktól függ, a foszilis energiahordozók 80%-ban, a földgáz 60%-ban függ más országoktól. Ezek olyan adatok, amelyeket ismerünk. Energiafelhasználás az Európai Unióban nagyon fontos a közlekedés, a primér energia hordozók nagy része ide tartozik láthatjuk azt, hogy ez nagyon jelentős az Európai Unióban. Itt láthatjuk a teljes képet 2008-ra lebontva, nagyon súlyos, ez a kontextus válság volt, jelenleg globális átalakuláson megyünk keresztül, tehát nem csak ezen a területen, hanem geopolitikai szempontból is sok minden változik, tehát itt um, vissza nem fordítható változások vannak a klímaváltozás tekintetében, a föld atmoszférája tekintetében, tehát az idők változnak, és nagyon sok különböző pont létezik, amelyet figyelembe kell vennünk. Tehát nem lehet úgy folytatni, ahogy eddig tettük, valamit változtatnunk kell, és változtatni kell a, a feltételeken, illetve a változásokat figyelembe kell venni. Tovább kell. Nem lehet úgy tovább folytatni, mint eddig. Nem szabad mozdulatlanak maradnunk, mint eddig. Nem szabad eh, a bizonytalanba tovább haladni, meg kell változtatni a státuszkót. Ez nem túlságosan egyszerű persze. Az európai Unió mindig is úgy folytatta a dolgát, ahogy eddig, viszont nem láttunk semmilyen fajta váltást az energiamodell kapcsán, sem pedig a felhasználásnál, sem pedig az előállításnál. Pedig lehetne változtatni, ugyanis azok az energiahordozókat kellene használni, amelyek nálunk megtalálhatóak, meg kell próbálni diversifikálni, nem szabad függeni Oroszország tól, viszont most megpróbálunk más országoktól függeni, Kanadától, az USA-tól. Ezek olyan országok, amelyekkel jobban megértjük magunkat, és ezek olyan országok, amelyek szeretnének velünk szabadkereskedelmi megállapodásokat kötni. Különböző eszközeink vannak az Európai Unió részéről, amelyeket felhasználhatunk annak érdekében, hogy energiahordozókra tegyünk szert. A következőről van szó. Hogyha úgy folytatunk mindent, ahogy eddig, nos ez a legegyszerűbb és legkényelmesebb megoldás, viszont ez nem jelenti azt, hogy ez problémamentes lenne, nem. E, ez az energiaellátásról szól, hogyha csak Oroszországtól függünk, vagy ha csak függünk Amerikától és Kanadától, és akkor sem változik meg döntően a helyzet. A tárgyalások ellen is hallhattuk azt, hogy lehet energiaellátási biztonság. Én érdekesnek tartom azt, hogyha egy energiafejezetet veszünk fel, hogyha egyfajta vitája van a energiacégeknek az EU-val. Úgy gondolom, hogy ilyen problémák vannak, akkor ezt bíróság előtt kell rendezni. Tehát nagyon fontos az, hogy a politikai szuverenitás egy ilyen fontos témában megmaradjon nálunk, és nem pedig a multi cégeknél. Ez nem lehetséges. Az üzemanyagok összetételének megváltoztatása. Itt már több mindent láthattunk. Minden, amit elmondtak, az csak papíron maradt meg néhány dologról döntöttek Kanadával, az USA-val együtt, a CO2 kibocsátást csökkenteni kell, viszont sokat nem lehet csökkenteni a tegyelások által. A múltban sem volt ez lehetséges, hogyan lehetne ez a jövőben lehetséges. A klíma, a klíma káosz. Szerintem sokkal jobb klíma káoszról beszélni, mint klímaváltozásról. Ezek az energiakérdések, a fracking, minden más, amit hallhattunk. Bal oldalon azt láthatják, hogy az Európai Unióban magasabb széndiokszid kibocsátással rendelkezik a hagyományos üzemanyagok tekintetében. Tehát, hogyha itt az üvegházi gázokat megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy szigorúan kellene eljárnunk, mi vagyunk a világ második nagyobb primér energia felhasználója, azt kell definiálni, hogy honnan származik a szénészeti kibocsátás. Úgy gondolom, hogy aktívvá kell válni ezzel a területen. Ez a három pont lenne a legfontosabb, de meg kell említeni a költségeket is. Hogyha megülön a energiaforrásokba akarunk befektetni, hogyha ez csak ahhoz járul hozzá, hogy továbbra is a foszilis energiaforrásokra támaszkodunk, akkor ugyanúgy jöttünk vissza, vagyis akkor függeni fogunk a foszilis üzemanyagoktól, ez egy véges energiaforrás, és így nem jutunk előre. Van még három percem, itt a Hubán paradoxont láthatjuk, 30 eh, év alatt azt vizsgálják meg, hogy mikor volt a legnagyobb eh, olajfelhasználás, és mikor csökkent ez 2006-2007 eh, jelenik meg elég gyakran. Ez azt jelenti, hogy azok a gazdaságok, amelyek függenek a foszilis energiahorozoktól, nem igazán rendelkeznek igazi választási lehetőséggel. A hagyományos eh, olaj vagy a, hid- a nitrogén megkötő növények, amiket ki akarnak fejleszteni, ez is megoldás lehetne. Igazából, hogyha nem változtatjuk meg a klímaváltozást, akkor le fogunk maradni a megújuló energiaforrások befektetéseiről is. Ennyit szerettem volna elmondani az USA tekintettel az energiahordozókra, a palagázra, a palaolajra. Nos, ennek tekintetében egy dolgot szeretnék elmondani. A legújabb információk alapján azt lehet elmondani, hogy és a Nature-nek is volt a tanulmánya ezzel kapcsolatban, azt láthatjuk ezek alapján, hogy azok a csodálatos előrejelzések, amelyeket megfogalmaztak, azoknak nem volt semmilyen fajta alapjuk. Észak-Amerika és az energiafejlődés. Az optimista előrejelzés baloldat letató Goldman Sachs előrejelzése, és tudjuk, hogy korábban Görögországban is kormatikáztak, amikor erre volt szükség, és itt jön a fracking melletti érvelés. Igazából csak pénzügyi érdekekről van szó. Hogyha megpróbáljuk a pénzügyi kérdéseket figyelembe venni, akkor sehova nem fogunk jutni. Van egy másik tanulmány, amit közreadtak, most a kék ábrát kell nézniük, a palagáz az USA-ban, itt pirossal látható az USA-ban, ennyit, ennyit irányoztak elő eredetileg. Itt van még a palaolaj, ezt teljesen alábecsülték, nem lesz annyi olaj és nem lesz annyi gáz, amennyit előre jeleztek. Ennyi volt. Hogyha lehetne még egy percem, akkor a következőt szeretném elmondani. Egy perc, egy perc, mondja az elnök. Egy perc, egy perc elég. Összefoglalva, ez nagyon kedvező, de felmerülnek konjunkturális kérdések is, és a spekuláció is. Vagyis azt mutatjuk, hogy az Európai Unió szeretne változtatni, új lépéseket szeretne tenni. Ehhez az kell, hogy ki kell használni az energiafelhasználás csökkentésében rejlő esélyeket, és ezt főként a városi közlekedésben kell megvalósítani, az ipari ágazatokban, és meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire tudunk energiahatékonyak lenni, mennyire tudunk megújuló alkalmazni, illetve az akro, agroökológiát is figyelembe kell venni. Ugyanígy. Arról is szó van, hogy egy a környezetvédelmi előny hozzunk létre kevés pénzügyi eszközzel, hogy a változások beindulhassanak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm González Tiáda úrnak. Most akkor a kérdések következhetnek mert minden szakbizottsági tag három és négy óra között megvitathatta a kérdést, azonban most kérdéseket lehet föltenni. Novics úrnak az energiáról, az exportról, az, Európa, az Amerikai Egyesült Államokból Európa felé. Ugyanis a tanulmányok szerint az USA vonzóbb piaci szempontból, és így Kína, India, Japán felé fordulhat, nem föltétlenül Európa felé, ami a cseppfolyós gázt illeti. Ugye a nyers olaj export szintén problémás számunkra, Úgyhogy meg kell nyitni a piacokat, mert a TTIP ezt jelenti, sem többet, sem kevesebbet. González Teáda úrnak pedig a bio ö, üzemanyag előállításról, ö, illetve arról, hogy a TTIP-nek milyen hatása lehet erre. Ahogy önök is tudják, az első generációs bioüzemanyagok előállítása nem volt kiváló elképzelés, különös tekintettel a közvetett földhasználat változására. Úgyhogy most módosítanunk kell a jogszabályokon, hogy eltávolodjunk egy kicsit ettől az elképzeléstől. Tehát mi a véleményünk a TTIP-ről a bioüzemanyagok vonatkozásában, illetve az arra vonatkozó üzemanyagok, jogalkotás szempontjából? Kollégánknak adom át a szót. Nos, köszönöm, elnök úr, de hogy őszinte legyek, nem igazán világos eh, számomra, hogy mik az elképzelések, a feltételek a TTIP kapcsán. Valaki említette a szénszivárgást, eh, mások a különböző energiautakat, de mi az elvárás a TTIP-től? A másik az lehet, hogy a vám eh, tételeket ne csökkentsük, a különböző versenyhelyzeteknek betudhatóan a világon, vagy hogy valamilyen speciális CO2 szabályt vezessünk be a TTIP megállapodás keretén belül, nem tudom. Ami az energia hatékonyságot jelent, ez mit jelent? Szeretnénk egy fejezetet az energiáról, bizonyos fenntartható kritériumokkal. Ez most akkor azt jelenti, hogy bizonyos energiahatékonyság intézkedéseket szeretnének, hogy ez legyen benne a megállapodásba. A másik kérdésem tehát, mik a konkrét elvárások, amelyeket meg kell fogalmaznunk a TTIP megállapodással kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kelly úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. A két szakbizottság tagjaként rendkívül módon érdekelt ez a téma. Először is azt szeretném mondani, hogy igaza van, felelősek vagyunk az állampolgárainkkal szemben, és főleg azért, hogy pozitív üzeneteket közvetítsünk, mert eddig nagyon negatívok az elképzelések. Kérdésem a következő mindkettőjükhöz. Hogyha nincs ez a lehetőség, akkor önök szerint a mi természetes szövetségeseink közül mi lenne a legerősebb? energia, nyersanyag, ez esetleg rendelkezésre áll nálunk? És ha a nagy nyomású vízrepesztés nem megfelelő, akkor maradjon az oroszországi szállítás a különböző csatornákon, ameddig csak lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kolléganő parancsoljon. Köszönöm a szót. Szeretnék visszatérni mindkét kérdésre. Megdöbbentett amikor azt hallottam, hogy van egy külön fejezet a TTIP tárgyalások során az energiáról. Jó lenne tudni azt, hogy önök szerint mit is kéne, hogy tartalmazzon ez a fejezet. Ugyanis, ami engem illet, mi mindenképpen magas szintű megállapodást szeretnénk, ami azt jelenti, hogy a normákat fölfelé strofoljuk, nem pedig alássuk őket. És itt érdekes lehetőségeket tudnánk kiaknázni. Lehetőségeket az európai vállalkozások, az innováció, a zöld termékek, az energiatechnológiák terén. Egyetemű az Egyesült Államokban a kutatás és a fejlesztés rendkívül erős pont ami a, a közös kutatást illetni az energia hatékonyság terén, ami normákhoz kapcsolódik, és konkrétabb, jó lenne. Jó lenne tudni, hogy mi a helyzet az export korlátozással az olaj és a gáz vonatkozásában. Tehát mi más lesz ebben a fejezetben? Köszönöm szépen, Govácsak úr! Köszönöm a szót! Azt hiszem, hogy jobb, hogyha anyanyelvünkön beszélünk kedves honfitársammal. Nos, volna egy kérdésem, itt vagyok. Nevezetesen arról, hogy a vegyi ipart, ami nagyon fontos Közép-Európa számából öt éven belül, hogyha a vámok nullára esnek vissza, mi lesz akkor a vegyi termeléssel Lengyelországban? El fog tűnni, de nem csak Lengyelországban, egész Európában. Ezért szeretném megkérdezni azt, hogy hogyan értékeli a piac összezsugorodását, illetve ezen fellépés következtében ön szerint a nehéziparban főleg hány munkahely fog eltűnni? Köszönöm szépen, Zsádó úr! Köszönöm elnök úr a szót! Meglepett a COP képviselőjének előadása. Nagyon sok szám volt a dokumentumában, ez érdekes, azonban arról nem hallottunk, hogy az ingyenes kvótának mi volt az eredménye? Sokan ebből nagyon sok pénzre tettek szert, amikor az Ászerról mitálról volt szó, másfél milliárdról volt szó, a CO2 vonatkozásában Ászerról mitál esetében, akik nem fizették ezt ki, nagyon sok pénzt kerestek beleértve azokat az üzemeket, amelyeket be is zártak, és azok is még hozzájárultak, illetve jogosultak voltak a kvótára akkor mondhatnák azt, hogy az európai klímapolitika nagyon jó volt mindazok számára, akik nagyon sok CO2-t bocsátanak ki, vagy CO2 intenzívek energetikai szempontból. Ami pedig a TTIP-et illeti energetikai szempontból. Európa és az Európai Bizottság célja az, hogy az amerikai palagászhoz hozzáférjünk, pedig nagyon sok multi kijön Európából, és Európába jön, például Lengyelországba. Ez, ér, ez az érdekünk mindenféle szempontból. Köszönöm szépen, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Tiada, úr, Tiada úrhoz van egy kérdésem. Nevezetesen, ugye azt mondta, hogy alternatívákat kell keresni, az energia megtakarítását, nem pedig további energiaimportban gondolkodni. Az én kérdésem a következő. Az energia igényes szektorokkal ön, ön szerint hogy kellene bánni, mi lenne, mi lenne az ön javaslata? És alapvetően akkor mi, le, mi szerepeljen a TTIP-ben az energiaszektor tekintetében? Vegyük ki részben vagy egészben, fogalmazzuk át esetleg, és még e, elvisíkon kérdezem, hogy csökkenteni tudjuk a TTIP-en keresztül a, az energiafogyasztást, és tudjuk-e növelni a megújuló források részét? Tehát egyszerűen szükségünk van a TTIP-re az energiaigényünk lefedésére? tehát egyáltalán szükségünk van erre, ez a kérdés, és nekünk tényleg hasznos és ö, hasznos lesz a megújuló energiaforrások tekintetében? Ezek lennének főbb kérdéseim. Mojza úr követ, öré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném röviden megerősíteni ezt a pontot, amit az elnök úr mondott, hogy azt már régen lefektettük, hogy a TTIP erősíti Európában az energiabiztonságot, hiszen a, az Ázsi, Ázsiában foly jelentős a gáznak a, az ára, de azt is ö, 73 féle behozatali tilalmat ö, látunk. Voltak kivételek ö, Kanadára vonatkozóan, kevés néhány ö, Mexikóra ö, vonatkozóan, és ez mind a nyersolajra vonatkozott. Hogyan értelmezzük a tilalmat a nyersolajra vonatkozóan? Tehát ugye nem csak az exportról, importról beszélünk, hanem az energia biztonságról. Mr. Martinez a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Az előbb azokra mutogatott, akik kétségbe vonták ennek a megállapodásnak a pozitív eredményét, nem tudom, hogy megoldódik-e a problémait Európában. Olegovics úrhoz fordulok. Ha ön az el, bevezetőjében tényleg sok számot sorolt fel, és arról beszélt, hogy nyernie kell az európai vállalkozóknak, vállalatoknak versenyképesség terén, illetve említette a CO2 kibocsátást az amerikai iparágban. Itt Európában említette azt is, hogy intézkedésekre van szükség a megfelelően kifizethető energia vonatkozásában, azt is, hogy vannak, akinek joga van a szennyezéshez ingyen. Egyszerű a kérdésem, felmérte annak, hogy mibe kerülne ez, és kinek kell ezt kifizetni? Köszönöm. Kolik Tosanovski. Tosanovski kollégája szó. Köszönöm a szót. Nos, ami ezt a kereskedelmi megállapodást illeti, ismétlem kereskedelmi megállapodást, vagyis Európa számára egy fontos piac megnyitását, van egy kérdésem. Mindkettőjükhöz szól. Tehát, ha nem nyitjuk meg a piacot, mi lesz? Jelenlegi kritériumaiba zárjuk Európát? Vagyis Továbbra is függeni fogunk Oroszországtól? Még egyszer mondom, kereskedelmi megállapodásról van szó, ami megnyitja ezt a hatalmas piacot, ami ugyanakkor új technológiákat hoz, és lebontja az akadályokat előttünk, amelyek teljesen elzárták Európát, ahogyan ezt mindannyian tudjuk. Úgyhogy két meghívottunkhoz a következő a kérdésem. Mi van akkor, ha nem fogadjuk el ezt a megállapodást? Ugyanis úgy tűnik számomra, hogyha tagadjuk azokat az előnyöket, amelyekről beszéltünk, annak ellenére, hogy úgy gondoljuk, hogy fontos a nyitás Európa számára. Jó, köszönöm. Akkor most visszatérünk meghívott előadóinkhoz és kérem válaszoljanak a kérdésekre. Ki szeretné kezdeni? Ön? Jó, parancsoljon. Összesen 5 percük van minden egyes kérdés megválaszolására. Parancsoljon. Nem túl sok, tudja, az Európai Parlamentnél mindig rohanunk. Mikrofon, oké. Okay. Okay. Igen, most már van a felszólalónak mikrofonja is. Nos, nagyon gyors leszek, mondja az előadó. Nos, az Unió igyekezett befektetni az a bioüzemanyagokba. Igen, mondták, hogy a tolmácsolás kedvéért kicsit lassítsak. Tehát vissza az a bioüzemanyagokra. az Unió megpróbálta erősíteni ezt a vonalat, hat évvel ezelőtt kezdték ezt erősen propagálni, mint megújuló energiaforrás. De azt találtuk, hogy igazából nem csökken a környezetre gyakorolt hatás, főleg ami a, az üvegházhatást illeti. Például, hogyha hogyha megváltoztatjuk a föld felhasználású típusát, például Indonéziában az erdőkivágás, akkor ezzel igazából a bioüzemanyagok előállítása nagyobb környezeti terhet jelent, mint a hagyományosoké. Például az etanolé más, mint a biodízelé, más hatása van. De bármilyenféle üzemanyag összefügg az olajfogy felhasználással, fogyasztással, hiszen eh, egy egész eh, mezőgazdasági komplexum érhető el nemzetközi szinten ebből a fajta üzemanyagból. Több bioüzemanyagot használunk, Eh, hogyha kevesebb lesz a, a foszilis üzemanyagunk, és ennek hatása lesz majd a szállítása közlekedésre. Ami pedig a magas nyomású közvetrepesztés illeti, azt akartam mondani, hogy nem egy kész recepttel szeretnék előállni, csak azt mondom, hogy ha továbbra is azt a modellt ö, folytatjuk, ahol az egész fosszilis üzemanyagokra lapszik, akkor ö, akkor előbb-utóbb gondjaink lesznek. Hogyha más ö, anyagokhoz is nyúlunk, akkor kész, felkészültebben ér bennünket majd az a helyzet, ö, ami majd később be fog ö, következni, mert így is ki fogunk fogyni az olajból, de jobban felkészülten ér minket. Milyen alternatívák vannak a magas nyomású közvetrepesztéshez képest? Azt gondolom, hogyha, maga, hogyha akár lakhatás tekintetében erősítjük az energiahatékonyságot, akkor ezzel is lehetne a ö, földgáz felhasználásának a hatékonyságát növelni. És azt is meg kell érteni, hogy hogy ezt a határidőt akkor ki, ki lehet, vagy ki kellene tolni öt évvel, ami a nehézipart illeti. Van alternatív gazdasági modellünk, és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen szerepe lesz ennek, az, ennek a szektornak 5 év múlva, 10 év múlva, hogyha valami, hogyha az elkövetkezendő 5-10 évben új modellt akarunk elfogadni, vagy áttérni erre, főleg arra, hogy nyilván a nehézipar akkor játszik szerepet, amikor energi, ahol az energiafölhasználás van, és amikor arról van amikor a TTIP-ről beszélünk, hiszen e- ez a lényeg, az Egyesült Államoknak vannak korlátozásai az exportra nézve, mondjuk a palagáz exportjára vonatkozóan, és ezeknek a tárgyalásoknak az egyik lényege az, hogy arra vegyük rá azt, hogy hozzáférhessünk ehhez a gázhoz. Tehát az amerikai palagázhoz mi is hozzáférjünk, de senkit nem akarunk ebbe belekergetni, belehajszolni. És ezért ezek a fontosak ezek a tárgyalások, ha a megújuló erőforrásokról beszélünk, akkor azt látjuk, hogy mindenki megpróbál olyan kereskedelmi megállapodást kötni, ahol vagy olaj, vagy cseppfolyós gáz öm, alapon próbálunk kereskedni, és ez nagyon összetett, és nagyon károsítja a környezetet is, szennyezi. Hallottuk azt is, hogy továbbra is függünk Oroszországtól, de ezzel az a gond, hogy hogy, nem, hogy ebben az a baj, hogy még mindig a foszilis tüzemű anyagoktól függünk. És hogyha a TTIP elfogadásával pedig kevésbé függhetünk esetleg ugyan Oroszországtól, de jobban az Egyesült Államoktól. És 5-10 év múlva megint ugyanott fogunk tartani, mint most. De természetesen nincs erre egy recept, szerintem egy egységes megoldás, hanem csak egy közös megoldást lehet erre találni. Hatalmas a kihívás, azt gondolom, hogy meg kell oldani, és az egyik legfontosabb kihívás, amelyet az uniónak meg kell oldania. Köszönöm szépen, tartottam magamat az időhöz, elnök. Köszönöm szépen, mert nem is volt rossz. Köszönöm szépen a válaszokat, ami az időt illeti kiváló volt. És akkor most Oleknovics úr, öné a szó öt perc, öt és fél legfeljebb. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó sok kérdést kaptam, de hadd kezdjem egy általános megjegyzéssel. Ugye általánosságban a TTIP-el kapcsolatban, hogy csak az időnket pazaroljuk ezekkel a tárgyalásokkal, vagy szükséges, elégedettek vagyunk azzal, ahogy a tárgyalások állnak, és látjuk azt, hogy egy szereplőtől függünk nagyon is, és elég nagy problémának nézünk elébe ebből kifolyólag. Tehát túlságosan erre egy csomó egyszerű válasz van. Végig kell gondolni a partner, partnerséget, nem mint egyes szereplőként, hanem mint EU-nak kell ezt átgondolni. Fontos partnerekként diverzifikálásra kell törekednünk. Ez nem azt jelenti, hogy saját termelésünket, saját termelést kell kifejleszteni, kialakítani, hogyha egyszer lehet biztos partnerekre alapozni. Tehát meg kell fontolni azt a lehetőséget, hogy megváltoztassuk a helyzetet, és megoldást találjunk, hogy partnerek legyünk mások számára, új technológiákkal, nagyobb hatékonysággal, vagy mondjuk új, olyan technológiákkal, amelyek olyan helyzetbe juttathatnak bennünket, ahol partnerek lehetünk a vezető piaci szereplőkkel szemben. És aztán hadd válaszoljak arra a kérdésre, az Axel Metal kérdésével kapcsolatban ez a, ezt a problémát nem annyira tudok hozzászólni, de nagyon olyan, sok olyan csoportunk van, ahol offshore programok vannak, amelyeknél ez komoly befektetést jelent. Ez egyszerű pénzt jelent, és itt használjuk a legújabb technológiákat, technikákat. És a finomítónk most a leghatékonyabb a világon. Tehát túlélünk, és nem csak, hogy túlélünk, hanem olyan helyzetben vagyunk, hogy kedvező viszonyok, kedvező kapcsolatokat tudunk kialakítani másokkal. És ez azokról a helyekről jön, ahol, amiről beszéltem, hogy a TTIP kereskedelmi megállapodás, és nem csak kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal. Én személy szerint engem nem érdekel, hogy aláírunk-e egy megállapodást az Egyesült Államokkal, vagy mással. Vannak más partnerek, akikkel kötendő megállapodással javíthatnánk a helyzetünkön? E, lehet az Unióra úgy gondolni, mint, e- mint egyes országokra, közösségére, vagy pedig egységesként de tennünk kell azért, hogy egységesen lépjünk fel, hogy partnerként tudjunk fellépni, és így tudjuk biztosítani egymást, illetve támogatni egymást, hogy olyan szervezetet hozzunk létre. Annyi kérdés kapcsolódik a saját belső meglévő szervezetünkhöz, hogy 27-28 ország ban különböző. Mi 11 országot képviselünk, de, de hadd mondjam el, hogy 11 ország ennek a 11 országnak a, a más többiek GDP-nek csak 30%-et állítja elő. És ezt a különbséget szeretnénk csökkenteni, hogy egy Egyesült Európa egységes Európa legyen, létezzen hosszú távon, ehhez szükséges a szabályozás, hogy megfelelő partnerséget tudjunk kialakítani, és el tudjunk kerülni minden egyéb fellépést az egyéb egyedi, egyéni partnerekkel szemben. Ez, ennyi, ez az általános kérdés, tehát hogy diverzifikálnunk kell, több lábon kell állni, tehát hogyha energiát szerzünk be az Egyesült Államoktól, azt megtehetjük megkötött szerződések alapján is. Uh, uh no detailed questions and answers. Nos, részletes kérdések, válaszok. Ez inkább egy általános válasz volt, nem annyira részletekre terjedt ki. Nos, akkor ezzel lezárult az első része a meghallgatásunknak és a meghallgatásnak. Köszönöm a meghívott előadóinknak a prezentációkat, hogy eljöttek. Tudom, hogy nagyon sok nyitott kérdés van még előttünk, sok munka vár még ránk, és kíváncsian várjuk a meghallgatás végén az eszmecserét, ennek a végén az Európai Bizottság véleményét, hiszen, mint tudják, ők felelnek a konkrét tárgyalásokért, és nyilván a konkrét tárgyalások a legfontosabbak, hogy az Európai Uniónak a lehető legjobb megoldást sikerüljön megkötni, és a végén mind a két fél jól járjon a megállapodásra. Tehát még egyszer megköszönöm az előadóinknak a, az, az előadásaikat, és akkor rátérünk a következő részre a meghallgatás következő rétésére, és akkor megint megadom a szót Delange kollégának. Köszönöm szépen, hogy átadta nekem az elnöki szerepet a meghallgatás második eh, részére. Most leterünk a lényegére a TTIP-nek, hogy milyen hatással lesz ez a megállapodás a KKV-kra, illetve specifikusan az ipari szektorra ahogy már a kezdetben is elmondtam, szerintem a TTIP-nek segítenie kell az Európai Unió újraiparosítását. A KKV-k ipari szektor. Most ebben a témakörben három meghívott vendégünk van. Pia Iverhált, aki a Corporate Europe Observatory-ból érkezett, és meg is adom neki azonnal a szót, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és szeretnék a szakbizottságoknak is köszönetet mondani, meghívtak engem ide. Én egy specifikus aspektusra fogok koncentrálni, nem a KKV-kra, hanem arra, hogy mi kockázatai vannak a vitarendezésnek a TTIP kapcsán, és a példáimat majd az energia szektorból fogom venni, mert valószínűleg ez érekli a szakbizottságot. Röviden felvázolom azt, bár tudom, hogy nincs erre szükség, de fel fogom válaszolni azt, hogy mit is jelent az ISDS, fogok erről néhány példával is szolgálni, amelyek már megtörténtek a múltban, és szeretnék válaszolni arra a kérdésre és hogy mi történhet akkor, hogyha az energiaszektorban, eh, ha bevették volna az ISDS-t a TTIP-be, és beszélünk az úgynevezett Európai Bizottsági Reform programról is. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az ISDS minden problémáját megoldja. Tehát miről is szól ez? Ez megengedi a befektetők számára, azt, hogy a jogi rendszerén eh, kívül egy független békétőbíróság előtt eh, rendezze az eh, ugye itt nagyon sokfajta kérdésről lehet szó, itt parlamenti döntésekről is szó lehet, másfajta döntésekről, vagy akár bírósági döntéseket is szó lehet arról. Amikor a tulajdonjogok elhetják azt, hogy megsetették ezeket a jogaikat, bizonyára láthatják itt ezen az ábrán, hogy mértékben növekedett a befektető állam viterendezés a 90-es évek óta, a 2000-es évek eleje óta, tehát itt már láthatjuk azt, hogy milyen fajta esetek álltak elő. 2014 végén 600 ilyen perről tudunk, amit államok ellen nyújtottak be, lehet, hogy több is van, mert sok esetben az államok nem is tudják, hogy perbe fogták őket. Ezekkel a jogi eljárásokkal tudjuk, hogy a befektetők hogyan alkalmazzák a rendszert, és a döntő bíróságok hogyan értelmezik a jogot. Az Európai Unió és a tagállamai ugyancsak vannak téve ezen fajta vitarendezésnek. Láthatjuk az ábrán a feketével jelölt részen, hogy mennyi EU tagállam ellen kezdtek ilyenfajta eljárást. A piros vonal az USA-val szembeni eljárásokat mutatja, itt nem annyira magas az arány, tehát itt nem egy olyan rendszerről van szó, amikor az északébe befektetők déli országokat perelnek be, visszatérnek azokhoz az országokhoz, ahol kitalálták ezt. Az energiaszektor rendkívül jelentős, kicsit pici az ábra, de a kék szektor lent és az energiához kötődő esetekre mutat rá, az elektromosságra vonatkozó esetekre. A lila olaj-gáz ügyeket tartalmaz, ezek olyan esetek, amelyet a 2014-es pénzügyi évben nyújtottak be. Az energiaszektor nagyon fontos, akkor, amikor a befektetői állami terendezési mechanizmusról van szó. Hadd mutassak néhány ügyet, amit talán ismerhetnek. A Valkenfát már említették. Van egy Vattenfall svéd eset, akik beperelték Németországot kártérítésért, mert Németország felhagyott az atomenergiával. Volt egy hasonló eset ugyanettől a cégtől a Németország ellen. Ez nem annyira ismeretes, ekkor a Vattenfall 1,1 milliárdot akart kártérítésként azért, mert Hamburg ban korlátoztak környezetvédelem szempontból egy kőszén erőművet. Egy másik eset is van jelenleg, ahogy mondtam. Ez pedig egy Londpány kanadai cég indította, egy gázolaj cég, amely a saját kormányát, a kanadai céget fogott perbe, és kompenzációt kérnek a kanadai kormánytól, mert a Quebec moratóriumot rendelt el a frackinggel kapcsolatban. Döntöttek már az ügyről, viszont a, a kártétésre még nem. Még van egy másik is a mobile investment ügye, ez az ExxonMobil egy része, ez a világ legnagyobb olajcége, és az ExxonMobil beperelte Kanadát, és meg is kapták már a döntőbíróság döntését, ugyanis Kanada az olajcégekkel szemben olyan intézkedéseket fogalmazott meg, hogy a kutatás fejlesztésbe is befektessenek. És végezetül volt még egy eset, amelyről döntöttek, ez pedig a, CMS Gas ügye Argentinával szemben. Ebben az esetben a cég nyert több millió USA dollár értékben, mert itt bizonyos korlátozásokat vezetett be Argentina. Tehát ez csak egy kis ízdelítő abból, hogy milyen fajta szabályozások lehetnek az energia területén, és melyeket kérdőjeleztek meg már ezen rendszer tekintetében. Mi történik akkor, hogyha az ISDS-t a TTIP-be belefoglaljuk? Pontosan az ilyenfajta perek fognak megjelenni, mint amilyeneket leírtam. Megvan a veszélye annak, hogy az EU tagállamok és az EU perbelene fogva az energia ügyek miatt. Lehet, hogy lesznek olyan ügyek, amelyek az ár ellenőrzés miatt alakulnak ki, mint a CMS eset Argentinában, de lehet, hogy alapvető politikai döntésekkel szemben is bíróságra mennek. Például az, hogy Németország felgyött az atomenergiával, vagy Köbekben például a fracking szemben volt moratórium. Más változások is esetleges módon perekhez vezethetnek. Ezen kívül megvan annak is a veszélye, hogy nem csak annak is megvan az es- esélye, hogy egyetetenek a döntőbíróságon ezekkel a perekkel, és több milliárdos perek jöhetnek létre, mint a Waterfall esetében. Az olyan az országokkal szemben, és ez a pénz majd a az adófizetők pénzéből fog jönni. A cégek már most is alkalmazzák ezt a rendszert azáltal, hogy fenyegetőznek ezzel, vagy akár alkalmazzák is, mint az első Vattenfall esetben, és nem csak, hogy pénzt szereznek ezzel, hanem elérzik azt a hatást, hogy a szabályozás nem lesz olyan kemény, mint amilyennek kellene lennie, vagy elhalasztják a szabályozást. Tehát ez az úgynevezett olyanfajta hűtőhatás, amely veszélyt jelenthet, akkor, hogyha az ISDS-t beleveszik a TTIP-be. Mi történik akkor, hogyha az ISDS beveszik a TTIP-be? Nem lesz ennek semmi előnye. Nem lesz előnye ennek a rendszernek a befektetés szempontjából, főként a jó befektetések szempontjából, amely esetlegesen a jó minőségű munkákat helyezi előtérbe. A jelentésben azt láttam, hogy az ISDS-ben megemlítik viszont egy nagyon rövid bekezdésben csak, és szerintem ezt komolyabban kellene venniük a szervezettség részéről. A tanulmányban azt mondják, hogy már megvannak most is ezek, az, ezek a veszélyek, ez így van. Igen, nagyon sok olyan szerződés van, amelyek magukba foglalják ezt a veszélyt, ez eléggé rossz is, de a TTIP ezt még rosszabbá tenné, sokkal rosszabbá tenné ezt azáltal, hogy nagy mértékben növelné annak a veszélyét, hogy perbe fogják az EU-t vagy tagállamait, és ez azt jelenteni, hogy nem nagymértékű befektetés külföldi befektetés lenne az USA részéről, és csak tudja használni ezt a rendszert, és a a második gondolatom röviden a reformokkal kapcsolatban. Tudom, hogy nagyon sokan, sokat azt hallják a bizottság részéről, hogy semmi gond minden ellenőrzés alatt van a reform által, viszont mondjuk ki, semmi nincs ellenőrzés alatt a reform által, ez nem csökkenti a perek veszélyét, nem csökkenti az őrült döntőbírósági határozatok esélyét, és nem akadályozza meg a befektetőket abban, hogy fenyegetőzzenek perrel, és ez lelassíthatja a szabályozást. A kérdés az az, hogy ajánlásra fejezem be, vagy inkább kérdésre, és én két kérdést fogalmaztam meg. Látni kell azt, hogy egyre többen vannak az ISDS, illetve TTIP ellen, és ez sokkal szélesebb körül, mint amit el tudnának képzelni. Azt kérdezném önöktől, hogy az USA szabályozók miért akarnak adni egy ilyen erős fegyvert az USA befektetők kerébe, hogy bíróságokat, államokat fogjanak perbe. Miért tennék ezt? Mit akarnák megkerülni a mi jól kiegyensúlyozott jogi rendszereinket, annak érdekében, hogy egy párhuzamos magánjogi rendszer jöjjön létre? Köszönöm. Thanks a lot. Nagyon köszönöm. Most pedig Mario Hoffen úr kapja meg a szót aki a közepes méretű vállalatok német szövetségének elnöke parancsolja. Zegelte, Pucek, zegelte. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a, a KKV-kat képviselő szövetség képviseletében elmondhatom szövetségünk véleményét. A német közvéleményben ez az egyik legkomolyabb téma az elmúlt hónapokban. Szeretném világosan elmondani, hogy mennyire fontos az, hogy bevonjuk a KKV-kat a TTIP tárgyalásokba. És ez nem csak Németországban van így, hiszen mögöttünk, a legtöbben a, a szabadság mögött áll, és hogy elmétsük a kereskedelmi kapcsolatokat az USA és az Unió között. Minden esetre azonban, mint mindig az ördög a részletekben rejlik. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy milyen érdekei vannak az USA-nak, és milyen érdekei vannak a, az Uniónak szerintem a legfontosabb dolog a polgárokkal és az vállalkozásokkal folytatott párbeszéd. Ugye sokáig nem szólaltak meg a vállalkozások, és egyszer csak elkezdenek ömleni a kritikák, és e, egyre, és attól tartanak, hogy ez egyre rosszabb lesz csak. A vállalkozások 40%-a tudja, hogy mi az, fán terem a, a, a TTIP, az előző bizottság munkájáról már sokat vitatkoztunk, erre nem mennék, ebben nem mennék most bele. Csak hozzátenném, hogy az átláthatósági kezdeményezés csak indok, üdvözölni tudom. Tisztelt képviselők, bizottsági tagok! Nagyon kritikusan állunk mi hozzá, és önök, mint európai parlamenti képviselők, a lehető legrelevánsabb um, területekről jönnek a TTIP tekintetében. Az egyes zára, um, kikötések nem csak Németországban jelentenek komoly problémát. Az ilyen uh, döntési folyamatoknak a ugye érthető, ha alulfejlett jogrendszerre rendelkező országok fordulnak ilyen jogi megoldásokhoz. Viszont mi ezt hibásnak tartanánk, és rendkívül veszélyesnek. Az, hogy ez a téma a ttip kapcsolatban, ez nyilvánosság elé kerül, ez nem lep meg, hogy nem siettek ezt a nyilvánosság elé tárni. Nagyjából 50 éve vannak már ilyen megállapodások Indonéziával például, és akkor sem hoztak nyilvánosságra semmit. Az, hogyha az egész eljárás mind a két fél um, egy megegyezési, beleegyezésével hozható nyilvánosságra egy ilyen megállapodás, ezt én nem tartom én valónak. Hiszen ez a fajta jogi megoldás a legjobb példa erre nagyon sok, nagyon komoly olyan ö, dolgok vannak, amelyeket mi nem fogadhatunk el. Nemzetközi jogászok java él abból, hogy tanácsokat nyújt kormányoknak, és védelmi megállapodásokat kap, és a, a perlő cégeket képviseli, és tulajdonképpen így egyfajta bírósági tevékenységet folytatnak. Hol lehet az, hogy, hogy, hogy a, a bíró tanácsot ad az egyik félnek, egyszer ö, ügyvéd, egyszer bíró. Tehát ilyen a világon nincsen. Tehát azt mondom, hogy legalábbis jól látjuk ezeket a veszélyeket. Másoknak azt gondolom, hogy egyfajta türemi időt nem irányoz elő ez a megállapodás. Vannak olyan kikötések, amelyek révén a kevésbé fejlett országokban a befektetőket kívánja védeni. De ez nem állhat egy jogbiztonsággal rendelkező unió és az USA közötti kapcsolatra nem látom a szükség, szükségét látom annak, hogy egy nem mm, legitim és nem demokratikus bíróság megtámadhatatlan döntéseket hozzon a jog és igazság, igazságszolgáltatásban az a minimum, hogy az embernek e, fellebezési joga legyen. A bíróság, a választott bíróság dönt, és nincsen második fok, nem lehet tovább fordulni. Tehát az én szememben az ilyen eljárások egyrészt ille- irrelevánsak, és nem finanszírozhatóak. Ez 80-90 százalékát gajra vágná ezeknek a kisvállalkozásoknak. Márpedig a nagy részét az, az unió gazdaságának a KKV-k teszik ki. Egy tanulmány azt írja, hogy egy átlagos ilyen döntőeljárás négy és fél évbe tel, és perlőfele, peresfelenként 6,5 millió euróba kell. Mutassanak nekem olyan KKV-t, amelyik ezt megengedheti meg magának, főleg akkor is, ha már úgyis a csőcélén áll. Arról nem is beszélve, hogy nagyon komoly ö, eljárási költséget, plusz a saját költségeit kell állnia. És ez a fajta döntőbírósági eljárás csak az egyik a titibe rejlő csapdák és veszélyek között. Tehát az, hogy bizonyos ö, ügyvédirodák egyszer az államot képviselik, és segítenek a törvényhozási, a szabályok kidolgozásában, törvényhozási munkában, és ugyanez a az iroda beperelheti ugyanezt az államot egy nagy nemzetközi cég nevében. Én azt gondolom, hogy ez, mint parlamenti kép, önöknek, mint parlamenti képviselőnek, ez nem lehet mindegy, és nem lehet elfogadható. Mondjuk van egy nagy konzernünk, nek ez a 6-7-8 millió euró zseppénz, bakfitty. És a kicsinek viszont amely 98%-át teszi ki a, a, az unió gazdaságának, még egy milliót sem tud kifizetni, azonnal tönkrevágná a céget. Az európai gondoskodás elve azt mondja, hogy egymásra vagyunk utálva. A fogyasztóvédelem érzelmi kérdés és nagyon érzékeny téma. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindannyian tudják, hogy Németországban van egyfajta gondoskodási elv. Ez mi azt jelenti, hogy az embernek van egy szabadalma, akkor két és fél éve van arra, hogy eldöntse, hogy ezt levédje az amerikaiak, pont fordítva gondolkodnak, azonnal piacra dobják, és csak akkor, csak óriási kártérítés igények esetén fogja ezt leállítani. Még további példát is tudnék hozni, de hölgyeim és uraim, én itt a kkv szempontjából hangsúlyoznám, hogy a, a TTIP ö, nem csak a kkv számára fontos a vállalkozásoknak, hanem, hanem a fogyasztóvédelem szempontjából is. Világossá kell tennünk, hogy a magas szintű ö, magas szintű fogyasztóvédelmet nem lehet kikezdeni, nem engedjük kikezdeni. Az úgynevezett szabályozási tanács, mondják, nagyon fontos, a, a kiegyenlítés, a, a történelmileg kialakított normák nagyon fontos, nagyon nehez, nehézkesen illeszthetők bele a tétibe. Hogyha ezt túlságosan korán, ideje korán be, cseréljük ezeket ki, az pedig egyenesen értelmetlen. Tehát nem nem arról beszél, nem kell ezt úgy, nem szabad úgy elképzelni, mint egy zárt boltot, ahol nincsenek a vállalkozások képviselve, sem a parlamenti képviselik. A nemzeti szuverenitás sem lehet megkerülni, a nemzeti parlamenteket. E, Egyről elég keveset tudunk erről a szabályozási tanácsról. Nyilvánosságra hozták, de a tárgyalások kompromisszumokon alapulnak, és ezekben nagyon, a legnagyobb szerepet az amerikai érdekek játszák. Ez nem mellékes téma általában, és, és jól is kell ezt abszolválnunk. A különböző érdekcsoportoknak kell, hogy legyen egy, egy olyan tanácsa, ahová ezeket a tárgyási pontokat meg lehet vitatni. Az elektrotechnika esetén olyan te helyen állunk, ahol egyáltalán nem vagyunk előbbre a tárgyalásokban. Az USA-ban nincsen állami előírás ezekre, hanem a gyakorlat hozta, az élet hozta ezeket a dolgokat. De nincsenek lefektetett normák. És itt is látok egy hatalmas veszélyét a TTIP-nek, nevezetesen a normák és standardok kölcsönös elismerésében. Kedves tisztelt képviselők, a közép és német vállalkozások abszolút támogatják a TTIP elképzelését, az, hogy legyenek kereskedelmi kapcsolatok, ezek jók legyenek az USA és az Unió között, viszont nagyon valószínű, hogy a TTIP zsákutca lesz ebben a formájában, ahol a kis és középvállalkozások elbuknak. Jó néhány olyan állammal beszéltem, akik a mi oldalunkra álltak és a mi véleményünket támogatták, és azt gondolom, hogy ez, még fogják hallatni a hangjukat Brüsszelben, akár a, a, a szakszerv, német szakszervezeti szövetséggel, és a Verdivel, ugye az egyik legnagyobb ö, szervezettel, és azt gondolom, hogy meg kell védenünk az európai KKV-ket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thanks a lot. Köszönöm szépen. És végül, de nem utolsó sorban, megadom a szót Ladislav Novák úrnak a Cseh Köztársaságból, aki a Cseh Vegyipari Szövetség elnöke. Öni a szó. Oh, Here I am. Oh, yeah. <laughs> As you said. Last but not least. Köszönöm. Ahogy ön is említette végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm ö, elnök úr, Buzek úr és Lenge úr ö, ABC sorrendben, úgyhogy remélem, hogy eléggé diplomata voltam. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy itt lehetek önökkel. Hölgyeim és uraim! Azzal szeretném kezdeni, hogy néhány geopolitikai dimenzióját említeném meg a TTIP-nek, majd visszatérek néhány számadatra, fontos kérdésekre, illetve arra, hogy nálunk a csekköztárságban mi a helyzet a TTIP-el. Ezen kívül megemlíteném azt is, hogy itt nem arról van szó, hogy Európa versenyez a világ összes többi részével, hanem az EU-n belüli versenyről. Engedjék meg, hogy történelmi visszatekintéssel kezdjem. Európa, Amerika, az Egyesült Államok és Kanada vonatkozásában talán genetikai örökség az, hogy amikor az Atlanti óceánon át ö, ö, utaztak a régi európaiak, bátrabbak voltak. Ezen kívül, igen, bizniszorientált környezetvédelmi megközelítésről kell beszélnünk. A különbség azonban az, hogy bizonyos elvek, megelőző elvek elfogadása hogyan alakul. Az EU-ban erőteljesebb, aztán a szociális rendszerek is eltérőek. Fontos a fair és kiegyensúlyozott megállapodás ebből a szempontból. Aztán, ami az energetikát illeti, A, azt gondolom, hogy az Atlanti óceán mindkét részé, mindkét oldalán kiegyensúlyozott megállapodásról van szó. Most egy-két számadatot engedjenek meg. Az USA és az EU a világ GDP-jének 60%-át adja, 33%-át a kereskedelmi forgalomnak, a kereskedelmi forgalom 32%-át. Óriási erő ez. Engedjenek meg valami utalást a vegyiparra is. Az USA-ból az EU exportál legnagyobb partnerként 26 milliárd eurós nagyságban. Az import körülbelül 20 milliárd eurót tesz ki. A különbség körülbelül 6 milliárdot tesz ki évente. Úgyhogy ez is mond valamit arról, hogy milyen jelentőséggel bír a közös üzleti vállalkozás, és hogy milyen fontos a jó kapcsolat közöttünk. Aztán, ami a megtakarításokat illeti, hogyha a közös osztályozás, címkézés, harmonizáció létrejön a szabályozás terén. 1,5 milliárd eurót tesz ez ki éves szinten, ez is fontos. Nézzük a fontos területeket, nagyon sokat már az előttem szólók megemlítettek. Először is a szabályozás. Az EU-ban és az Amerikai Egyesült Államokban a rendszerek eltérőek jelentős mértékben. A kölcsönös elfogadása, elismerése a különböző normáknak, főleg a vegyi ipar területén szinte lehetetlen. Fontos azonban, hogy elkerüljük az átfedéseket, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb költséget megtakaríthassuk a legfontosabb dolog a vegyi ipar számára az, hogy könnyen, problémamentesen hozzá lehessen férni az energiához, illetve a takarmányhoz minden egyes EU országban, és hogy elkerüljük azt, hogy nagyobb legyen a verseny. A tarifák eltüntetése üdvözlendő, Nyilván vannak olyanok, akik átmeneti időszakot kérnek, talán jogosan. A másik fontos dolog a mezőgazdasági nyersanyagokhoz való hozzáférés, az egyre fejlődő bio alapú iparágak számára az EU-ban. Aztán az ISDS. Néhány perccel ezelőtt volt róla szó az előzőek, az előző hozzászóló is említette, ez szerintem inkább politikai jellegű kérdés. Engedjék meg, hogy akkor most áttérjek az egyéb kérdésekre, illetve arra, hogy mi a helyzet a cseh köztársaságban és a szövetségünknél. Először is sajnálatos módon nem teljes körű az az ismeretanyag, amit tudunk a TTIP-ről, nem eléggé átlátható, pedig ez alapvető a jövőt illetően. A TTIP nem olyan ö, ördögi dolog, mint amit ö, sokan állítanak, hiszen itt munkahelyteremtésről van szó. A Cseh az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium a hatástanulmányt készített a TTIP hatásáról, főleg a vegyi ágazatban. A tanulmány különböző feltételekkel is foglalkozott. Most már nyilvánosak az eredmények is. Az eredményekre pedig két-három hónap múlva rátekinthetünk. Ma 140 taggal rendelkezünk, sokan érdeklődnek ezután. Elég sokan támogatják, vannak, akik bizonyos fenntartásokkal élnek, főleg az energia és a takarmányhoz való hozzáférés miatt. Az EU-ban kivétel nélkül hozzá kellene férni mindenhez. A véleményünk az, hogy jó lenne, hogyha nagyobb lenne az átláthatóság a tárgyalások során. Több részletről értesülhetnénk, és tényadatokról a TTIP kapcsán. Úgyhogy az előzetes véleményt csak röviden vázolva elsősorban a vegyi ágazatról a SZEFIK képviseletében, például a Visegrádi csoport támogatja, hogy jó kiegyensúlyozott megállapodás szülessen, megint csak feltéve, hogy az energiafejezettel kapcsolatos kérdések és a forrásokkal kapcsolatos téma kiegyensúlyozottá válik. A cseh köztársaság általánosságban támogatja a cseh ö, vegyipar álláspontját. Azt hiszem fair azt állítani, hogy még a tagjaink között is vannak bizonyos bizonytalanságok, főleg a finomítók és a ö, petrokemikáliái ágazatban, bár ez nem biztos, hogy a realitások talaján áll, tartanak a versenyképesség csökkenésétől egyes vállalatok vonatkozásában. Elhangzott a KKV-k helyzete is. Ők legalábbis jó helyzetben vannak nálunk, bár terhek vannak az ő vállókon is, a jogszabályok halmaza miatt. A TTIP talán segítene ezen, hogyha megfelelően kiegyensúlyozott. Úgyhogy az általános konklúzió a következő, ha megengedik. Végül is támogatjuk, feltéve, ha bizonyos bizonytalanságok tisztázásra kerülnek, és a lehetséges félelmeket el, el tudjuk osznatni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Open. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadjuk a szót a kérdezőknek. Tisztelt társelnök úr, van-e kérdése? Igen. Eberhardt asszonytól kérdezném azt, hogy a befektető állami rendezési mechanizmusban, ez a mechanizmus nagyon fontos, mi az alternatívája annak, hogyha nem tudunk megállapodni, akkor lenne egy kormány-kormány közévételezési mechanizmus, és ez egy megadás lehetne-e? Ohoven úrtól a következőt kérdezném. Ön az iparról, az KKV-król beszélt. A gazdaságunk melyik része érzékenyebb a TTIP-pel kapcsolatban? Nagyon érdekes lehetne a véleménye a KKV-k szempontjából számunkra, hiszen ön a nagy tagállamban képviseli a KKV-kat. Mik a két-három, mi az a két-három legérzékenyebb, legkényesebb kérdés, amely pozitív vagy negatív módon befolyásolhatja a KKV-kat. Ugyanis tudnunk kell azt, hogy hogyan gondoskodjunk a KKV-inkról a tárgyalások során. Novák úrhoz a kérdésem. A vegyi ipart képviseli, beszéltünk már az energiaárakról. Itt van a RICS problematikája a környezetvédelmi standardok kérdése, hogyan tudjuk ezt elérni az amerikaiakkal? Ön szerint van rá lehetőség, hogy a TTIP-en belül sikerüljön a legmagasabb szintű standardot Néhány évvel ezelőtt az Európai Unióban sokat vitáztunk erről, sikerült ezt megoldanunk, és sikerülhet-e ugyanezen a szinten megtartani ezt? Hogyan látja ezt? Lange úr, köszönöm. Ohoven úrhoz intézem a kérdésemet. A jelentésemben a KKV-knak egy fejezetet szeretnék szánni, hogy szélesítsük a KKV-k lehetőségeit. Vannak-e specifikus pontjai, amit szeretne ön látni egy ilyenfajta KKV fejezetben? Most pedig rátérünk a többi hozzászólóra. Mivel kevés az időnk, max. két perc adok mindenkinek, és heten kértek szót. Auréna asszony következik. Köszönöm, elnök urak! Köszönet a különböző előadásokért, ez biztos segít majd az előttünk álló munkában. Nagy érdeklődéssel hallgatom Oven úr ö, ö, hozzászólását, mert általában nem vagyunk hozzászól ahhoz, hogy a gazdasági ágazat és a KKV képviselője így szóljon hozzánk, ahogyan ön tette. A Business Europe akik, aminek a kékevikat is képviselnie kellene, nem teszi azt. Ez azt jelenti, hogy soha nem olyan álláspont talál elénk, amely azt képviselni álláspontként, amit ön képviselt. Úgyhogy tényleg az az érdekünk, hogy azok érdekeit képviseljük, akik az európai gazdaság 90%-át képviselik, vagyis a KKV-két. Köszönet ezért. Aztán az ISDS-ről beszélt ön is a TTIP-ben. Tudja, hogy a SETÁN-ban belül is van egy ilyen. Ha az ISDS-t a SETÁN-ban elfogadjuk, az azt jelenti, hogy a TTIP-ben is elfogadjuk. Nem tudom, ezzel tisztában van-e? Érdekelne a vélemény ezzel kapcsolatban. Aztán az Európai Bizottság modellére utalnék a TTIP hatásának értékelése vonatkozásában. Pillanatilag túlzottak ezek a becslések, Tudjuk, hogy lesznek nyerők és vesztesek az országok között, az ágazatok között, a vállalatok között. És tudjuk, hogy ennek a belső piacra is lesz hatása, tehát a kis exportőrök a legkiszolgáltatottabbak. Önnek van-e valamilyen információ, és a második eladóhoz fordulok ebben a témában, ezen becslések vonatkozásában? Aztán, ami a vegyi ágazatra vonatkozik, és a rícsre, Főleg a multikra gondolok itt. Az az érdekük, hogy megtámadják a ricset. Tudom, hogy ez sokszor nehézséget jelent a vegyi ágazatnak. Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a vendégeknek szeretném megköszönni a nagyon jó hozzászólásaikat. Hol állok én? Én úgy gondolom, hogy ki kell használni a TTIP lehetőségeit. Persze vannak kockázatok is, ezeket fel is vázolták. Az Európai Parlament is meghúzta már a saját vonalait, de persze még tovább kell finomítani az álláspontunkat. Az ESDS-sel kapcsolatban osztom a kritikát, amit elmondtak. Tíz éven át voltam ügyvéd egy nagy cégnél nagyon sok ilyen bírósági döntést nyomon követtem. Én személyesen az a tapasztalatom, hogy az EU-USA viszonylatban nincs szükség ilyen döntőbíróságokra. Lange úrnak is megfogalmaztam már ezt, lenne egy kérdésem, és Ohóvan úrhoz intézem ezt, mert ön azt mondta, hogy nyíltan állunk a megállapodással szemben. Tudna -e néhány példát hozni arra, hogy az ön által képviselt kék KKV-k mit várnak a TTIP-től, hiszen mi pozitívan szeretnénk hozzáállni a TTIP-el szemben. Én Bajor vagyok, és azt kérdezi tőlem ott, hogy miért van erre szükség jó megoldásokat keresek, néha sikerül is megtalálni ezeket, de néha azt mondják, hogy már így is ö, kapcsolatban vagyunk az USA-val, mi a többletérték még itt, hol vannak az akadályok, hol lehet ö, el, előnyöket szerezni a TTIP által a KKV-k számára, hogyan lehet ezt a megállapodást pozitívan előtérbe helyezni a kkv számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Különösképpen a két hozzászólóhoz szeretnék szólni, akik az ISDS kérdésével foglalkoztak. Egyetértek azzal, amit elmondtak, nem szabad, hogy megkerüljék a mi jogi rendszerünket a magán jellegű eljárások irányába. Én persze nem ismerem ezt a, például a CSM ügyet, itt most csak feltételesen beszélek, hogyha Argentina arról döntött volna, hogy korlátozza a gáz árát egy adott cég esetében, aki aktív a piacán, még egy másik cég, amely olyan csak aktív a piacán, nem tette volna meg ezt a lépést, akkor ez egy diszkriminatív lépés lett volna, amely esetében felmerül a kérdés, hogy lehet-e bízni az argentin bírósági rendszerben, mint hogy bízunk az EU rendszerben. Persze most nem azt mondom, hogy az, az argentin rendszerrel gond van, hiszen nem ismerem az ügyet mélyebben. De amire itt gondolok az az, hogy az ISDS mint mechanizmus lehet, hogy jár valamilyen fajta haszonnal, és ezt meg kellene vizsgálnunk, mert lehet, hogy nagyon is erős rendszer, vagy nagyon is sok kárt okozó rendszer, akkor, hogyha jogállami országokról van szó. Valójában nem tökéletes mindez, de hogyha nem lenne jó ez a mechanizmus, akkor nem lenne semmilyen fajta jogosultság. Ez egy nagyon furcsa rendszer ez, de a tökéletesség egy dolog, és a, jogáll- és a jogszerűség másik dolog. A szita esetében például nagymértékben javítottak a dolgokon, és a Delaware példa, mint mondtak, a szerződés kiválasztása most már nem lehetséges. Lehet, hogy leállította az elnök, a felszólalót. Az ISDS-t lehetne korlátozni a KKV-kra, -e, akkor lehet, hogy ártalmatlan lenne. 48... Eh, hónapon belül a helyi bíróságoknak eh, foglalkozniuk kellene az ügyel. Köszönöm, Karen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném szeretnék elégedetlenségemnek hangot adni. Amikor az ember jogalkotónként ilyen hall, kiegyensúlyozott véleményekre van szükségünk, hogy, taná, hogy lássuk azt, merre menjünk erre vagy arra. És én egy ideológiailag összerakott érvelést hallottam jó néhány kollégám, akik itt voltak, elmentek, mert nem volt ez túl informatív. És ugye a nehézséget az okozza, hogy ez komoly, ez, ez igenis probléma, amit meg kell értenünk, de ez kételű kard. Mindenki úgy beszél, mint hogyha a, a vesztes vállalatok mind a uniós vállalatok lennének, és, a, és, csak az uni, és csak az USA beliek járnának jól, és azok mind. Tehát gondoljunk csak fordítva, az európai beruházásokra, befektetésekre az USA-ban. Tehát milyen megfelelő, mi lenne a megfelelő védelem a befektetők számára? Ne csak azt hallgassuk meg, hogy miért rossz, és hogy, hogy fejér áll a világ, és vége a világnak, hogyha ezt elfogadjuk. Tehát azt gondolom, hogy ez az egész egyszerűen nem volt informatív. Ideológiai szempontból nagyon érdekes, a politikát hagyják ránk, mi információra vágytunk volna. Köszönöm szépen, Herr Piper, mondja az elnök úr. Akkor egy kérdést szeretnék még felvetni. Csalódott vagyok, hogy a szakbizottságban 80%-ban csak problémákról beszélünk, olyan problémákról, amelyek, és én azt vártam volna, hogy itt valahogy bár lelket öntenek belénk, vagy bátorítanak. De minden esetre szeretném a, eh, a, azt a kérdést föltenni, hogyha India, Kína, eh, ipari normák tekintetében elői élen és eh, az európai vállalatok mindig lemaradnak, akkor jövőben mi fog történni, mi, mi, a, mi a baj a kereskedelemmel? Nem, mi lett, nem lettünk erősebbek, mint Unió kereskedelem révén az egységes piacban? Aztán ezek a bíróságok voltak azok, amelyeknek a létrejöttét a mi vállalkozásaink követeltek. És hogyha Kínában mondjuk a választott bíróságok, mondjuk Kínában legyen német vagy lengyel, ha nincs ilyen védelem, akkor gondolja, hogy befektet Kínából? Hát csalódott vagyok, hogy ezt a problémát, hogy ezt így vetette fel. Én egészen más visszajelzést láttam volna, főleg az Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében. Jó. Köszönöm szépen. Szeretném én is megköszönni a, az előadóknak. Azt gondolom, hogy néha az emberek ö, ideológiailag árnyaltan beszélnek, amikor nem ö, nincsenek mögötte bizonyítékok, és nagyon fontos, hogy az Energiabizottság elé tárjuk ezeket a kérdéseket, és nagyon fontos, hogy a TT-ben legyen egy energiafejezet is. Én ezt nagyon hasznosnak találtam, vol, találtam ezeket az előadásokat, de van kérdésem, nagyon sokat beszéltünk az ISDS-ről. Jó lenne, hogyha meghallgathatnánk az ön ö, szempontjait is, hiszen ez abból a szempontból, hogy hogyan alakult az ipari szektorban a, a, a törvényhozói oldal, és ez nagyon fontos kérdés lenne a mi számunkra, ami a KKV-kat illeti. Nekem teljesen világos olyan ö, választókerületben Berlinből jöttem, ahol nagyon nagy a kereskedelmi aktívum, és van egy olyan elgondolás, hogy ebből hozzáadott érték lenne a KKV-k számára, hiszen jelenleg most nem férnek ugyanazon információkhoz az a, a szövetségi vagy állami szabályokról, mint az ottaniaknak. Tehát azt gondolom, hogy egy KKV-kkal kapcsolatos fejezetnek nagyon nagy szerepe lenne, az egyenlő hozzáférés biztosításában, ami pedig a vegyipart illeti. Hosszú évek óta foglalkoztam ezzel, és ami nekem nagyon érdekes volt, hogy mennyire eltér a REACH és az EU modell, amelyet egyre több ország fogad el, például mint Kína és Korea, és más ország a világban, tehát ennek az eleme egyre inkább megjelennek egy nemzetközi modellben, és a másik az, az USA-beli vegyipari megközelítés. És és az, ez az egyetlen olyan iparág, ahol itt, itt nagyon kezdenek eltartani egymástól a megközelítések, és ebben mit tudna hozzátenni a TTIP? Frau Griffin. Griffin asszony, jönni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt is én is szeretném megköszönni a két első hozzászólót. A, szerintem bizonyíték alapú volt, szerintem egyáltalán nem politikai vagy ideológiai volt, és ennek én nagyon örülök, hálás vagyok érte. A kérdés az, hogy ahogy a kollégám mondta, hogyan tudjuk biztosítani mindenképpen, hogy a KKV-k és a mikrovállalkozások számára ez előnyökkel járjon egy, egy TTIP-nek a megkötése? Hogyan tudjuk biztosítani, hogy nem csak termékek, hanem az emberek és a munkaerőpiac tekintetében a normákat fenntarthatóak, és így egy ilyen fejezet és egy KKV fejezet is nagyon örvendetes lenne. És az utolsó hozzászóló, mondja az elnök, Szornátó úr. Grazie, Presidente. Mi sono trovato un po' impreparato. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem olyan régen kértem szót, elnézést, hogy nem reagáltam azonnal. Uh, Rendkívül hasznos volt, amit hallottunk, aggájainkat illetően az európai iparágakban. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden, amit elmondtak, figyelemre méltó. Oda kellene figyelnünk rá, amikor elkészítjük jelentésünket, akár a bizottságnál, akár a parlamentnél. A következő az általános megjegyzésem. Amikor a TTIP-ről beszélünk, olyan dolgokról kell beszélnünk, amik megváltoznak a jelenlegi helyzethez képest. Nem arról, hogy milyen a kapcsolatunk az amerikai Egyesült Államokkal, hiszen ők réteznek, nagy gyártó hatalom, exportálnak is, de Európa ugyanilyen helyzetben van. Eh, hiszen importál is és exportál is az Egyesült Államokba. Úgyhogy eh, ez már is így történik, ezt nem lehet megkérdőjelezni. Úgyhogy eh, végül is mi a helyzet? Minden jól megy úgy, ahogy megy ma. Ha viszont nem, akkor hogyan lehetne javítani rajta? valamilyen megállapodással, amit TTIP-nek hívnak? Nincsen más megoldás? nem igazán értem, hogy ha vannak olyan érvek, amelyek nem igazán fontosak, például, amikor a palagázról van szó, akkor kénytenek vagyunk mi is ilyet gyártani Európában? Nem, lehet ezt is importálni, és még van egy csomó más ilyen kérdés is, például ami a KKV-kat illeti nagyon érdekes lenne, hogyha a saját terméküket az egyik legnagyobb világpiacra szállíthatnák, és felvetnék a versenyt a világ más területeivel, és így sokszínű lenne a termelésük, mert pillanatilag még csak egy, egy fajtát gyártanak. Aztán volt már szó egy olyan nemzetközi megoldásról is, ami az elnök hozzá szeretné leállítani a hozzászólót. Egy perc. Pervans Beresznek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, csak egy percben szeretnék szólni. Először is, hogy elnézést kérek, hogy nem hallottam a, az előadásaikat, de ami engem rendkívül módon érdekel, a TTIP vonatkozásában az ipari kihívások. Tehát amikor az európai ipart tekintjük, a gond az, hogy nincs egyensúly az európai területen az ipari tevékenység vonatkozásában. Tehát a kérdés az, hogy önök hogyan értékelik a kumulatív jelleget. A TTIP önök szerint egy státuszkóval fog rendelkezni, hogy újra beindul az ipari tevékenység Európában, vagy még nagyobbak lesznek az egyenlőtlenségek, vagy ez kompenzálni fogja? Köszönöm szépen. Redner noch einmal das Wort. Sag mal. Most megkapják még egyszer három percre a vendégek a szót, hát asszony. Hát ez kihívás lesz. Mi az ISDS alternatívája? Hát hadd kérdezzek vissza, Buzek úr, mi a probléma? Most komolyan beszélek, milyen USA befektetőt zárta ki a, az EU öm, öm, bíróságokról. Hol van a bizonyíték arra, hogy van valamilyen fajta elfogultság Európában vagy az USA-ban a külföldi befektetők irányába. Vannak alternatívák persze, ezek a mi bíróságaink. Itt van például az Európai Emberi Jogi Bíróság. Ez egy olyan bíróság, amely foglalkozik a befektető államvitákkal. Vannak már meglévő bíróságok, hogyha nem eh, elégedettek ezzel, akkor szerződést köthetnek az állammal. Tehát vannak szerződések, amelyekkel garantálni lehet ezen ügyek szerző, rendezését, tehát van alternatíva. Specifikus kérdés, hogyha az ISDS-t bevonják a szitába, akkor ez automatikusan a TTIP-ben is megjelenik-e? Hogy automatikusan az egyik a másikhoz vezet? Nem. Elméletben az ISDS-be lehet venni a szita és a TT-be viszont nem. De bizonyára tudják, az USA beli cégek, amelyek koronában tevékenykednek, azok is a szitán keresztül eh, beperelték eh, az EU-t. Tehát az a kritika, amit megfogalmaztam, és amely a civil szervezetek eh, kritikája, az a szita kritikája, és a szita jelenlegi formájában és alapozva a bizottság úgynevezett reformjaira, amit láthatunk a SZETE kapcsán, ez erre épül mindez. Bízunk-e a többi bírósági rendszerben? Nem kérdéses az, hogy a világ nem minden részén tökéletes a jogalamiság, még Európában sem. Az sem kérdéses, hogy ebbe befektetőnek vannak problémáik, de én kételkedem abban, hogy az ISDS a válasz ezekre a problémákra. Ugyanis legyünk őszinték, ez megsérti az alapvető jogait a jogállamiságnak. Ez egy olyan rendszer, amely megsérti az egyenlő hozzáférést elvét a joghoz, hiszen csak a befektetők alkalmazhatják ezt a félig meddig jogi rendszert, és felmerül a jogi függetlenség kérdése is, ugyanis nem független bírók döntenek az ügyekről, hanem békéltettük. Úgy gondolom, hogy persze vannak jogállamisági kérdések néha, ez sem lehet ez a megoldás. Hogyha jogállamisági problémák vannak, akkor azt meg kell oldani nem csak mindenki érdekében, nem csak a befektetők érdekében, és ehhez megfelelő bíróságokra van szükség és nem pedig magán rendszerekre. Köszönöm szépen, Ohoven úr következik. Köszönöm szépen. Azt kérdezték tőlem, hogy milyen előnyei vannak a TTIP-nek. Remélem, hogy a TTIP megkönnyíti a e, vámhoznakotörő kereskedést, főként a különböző engedélyezési eljárások esetében sok akadály van még, a transatlanti üzleti életben. A vámok leküzdésének hatása viszonylagosan kevés, 4%-os most ez jelenleg, tehát igazából ez nem igazán, amint nem igazán jönnek létre nagy üzletek. Vannak pozitív elemek. Az IFO német intézet megvizsgálta, hogy milyen pozitív hatása jár Németországban a munkaerőpiacra. Ez azt, azt jelenteni, hogy sok munkahely jöhetne létre Németországban ezáltal, Amerikában akár egy millió munkahely is létrejöhet a tanulmány szerint. De mik a hátrányok? A nagyon csúcs technológiai, innovatív termékeket ttip vagy anélkül is valószínűleg világszerte tudnak majd értékesíteni, például az agrárszektorban ez a megállapodás sokkal nagyobb versenyt teremtene. És itt már előre tisztázni kell azt, hogy az új szubvenciók iránti kérelem sokkal nagyobb lesz. Egy egyszerű példát, hogy adjak, tanácsadó vagyok a TTIP kapcsán Gabriel kancellárhelyettesnél. Mit tesznek a németek? USA vagy német sztéket? Német vagy, vagy amerikai kukoricát esznek? Tehát röviden szólva, mellettem ült a gazdálkodók vezetője, Önnek kell majd megfizetnie a német szubvenciókat, mert Németországban kevesebb növényt vannak termeszteni, és kevesebb állatot vannak tartani. A standardok közelítése kapcsán, a kölcsönös elismerés kapcsán csak azt mondhatom, hogy néhány bürokratikus akadály nem olyan könnyen tüntethető el. Az elektrotechnológia esetében az USA-ban nem kellenek elnőző címkék, tehát nincs ilyen céljelzés. Van egy német tüfel összehasonlítható amerikai intézet, itt nem kellenek semmilyen a címkék. Itt nagy veszély rejlik a TTIP-ben, ugyanis egy hangú, egy oldalú lesz a harmonizáció a standardok esetében nagyon sok negatív következményt ismertem a, a béketető eljárásoknak, az öntőbírósági eljárásoknak. Néha azt mondják, hogy az egész hülyesség, de akik ezt mondják, annak meg kell hallgatniuk a választó kerületeikben a KKV-k véleményét. Az egyik legismertebb példa az, amit említett Éberhát asszony is, és vannak további példák is nemzetközi szempontból, például Philip Morris Ausztráliát vonta perbe a megváltoztatott cigarettadobozok miatt. A treaty shopping elvet használják ki, és Hongkongon keresztül tették ezt meg, A képviselők számára fontos, például van ez a Handelsblatt című német gazdasági újság, és itt azzal, hogy Európát csak figyelmeztetem. Szerintem ezt el kellene olvasniuk mindannyiuknak, ugyanis ebben az áll, hogy groteszk az, hogy az EU tagállamok, illetve az USA a világ legjobb jogi rendszerével rendelkeznek, és mégis ragaszkodnak a amerikai tárgyalók a TTIP kapcsán külön szabályozásokhoz, és itt egyetemben ki kell mondjam azt, hogy az önök nemzete, az, amit képviselnek, hogyha ezt átengedi, akkor az szörnyű lehet önök számára, fatális lehet a besorolás szempontjából is. És utolsó sorban Novák úr következik last <laughs> but not least. Végül, de nem utolsó sorban, ami a reach és a KKV-kat illeti egy-két kérdés fogalmazódott meg, az első a reach vonatkozott, és egy mondatot szólnék a KKV-król. A helyzet nem igazán jó. Hazánkban mi is feltártuk a helyzetet, és azt találtuk, hogy a KKV-k körülbelül 60%-a fogja termelését, tevékenységét leállítani, amikor a REACH harmadik időszaka beindul, vagyis három év múlva. Európában 29 ezer KKV van, 96%-uk kis és középméretű, úgyhogy tényleg ezeket nagy veszély fenyegeti. Nos, mi a helyzet a Rachel? Illetve a TTIP-el, ahogy önök is kérdezték. Hát nem igazán tudom. Amennyire én tudom, nem az USA a problémák okozója, hanem az EU. Ők azt mondják, hogy a REACH nem nyitható újra tárgyalásként. Ez olyan, mint a Biblia, nem akarjuk ezt a Pandora szellencéjét ismételten felnyitni. Talán még egy példa. Bizonyára emlékeznek a Rics kapcsán, készült egy bizottsági jelentés, talán három évvel ezelőtt. A Rics felülvizsgálata volt ez, nevezetesen ami az átláthatóságot, a vegyi anyagok ismeretét, illetve a közvéleményt illeti, ez rendben van, de ami a versenyképesség növekedését illeti, az már nem. Úgyhogy ennyit a reach Azonban voltak, akik azt kérték, hogy többen támogassuk a TTIP-et. Úgyhogy én, Radislav Novák, cseh és európai állampolgár azt szeretném mondani, hogy a TTIP talán az utolsó lehetőség, hogy, Magyarul, hogy Európa megmaradjon ezen az úton, a versenyképesség útján, és hogy visszatérjen a növekedés, a munkahelyteremtés. Mindennyian talán próbáljunk meg ennek érdekében tevékenység, tevékenykedni. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságé a szó, mondja az elnök úr. Nem, nem, fantasztikus, egyértelmű üzenet volt, csak két és fél percben tökéletes. Akkor a bizottságé a szó, a végszó jogán. Parancsoljanak. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok minden hangzott el ezen a délutáni meghallgatáson, tetszik néhány csak ér, néhány észrevétel tényleg. Az energiával kapcsolattal, energiával kapcsolatban azt hallottuk, hogy ez arról szól, hogy hozzáférünk az erőforrásokhoz, ezzel foglalkozunk, erről szól a TTIP, viszont a TTIP nem oldja meg az energiabiztonságot. De nem is ez a dolga, nem is ez a célja hogy az európai energiabiztonságot kezelje, megoldja. Nyilván ez hozzá tehet valamit hozzá, ahogy mondtuk, de hogy ezt átfogóan kezeljük, mármint az energiabiztonság kérdését, sok minden más lépésre és intézkedésre is szükség lesz még. Ezek közül néhányat holnap fogunk bejelenteni, amikor a bizottság elfogadja az energiauniós csomagot, és majd, amit már, ha jól tudom, holnap a parlament elé is tárnak. Hallottuk ugyanezben a témában azt is, hogy az azzal, hogy megpróbáljuk javítani az erőforrásokhoz, forrásokhoz való hozzáférését, és ugye csak lecseréljük az egyik partnertől való függést egy másikra, és hogy inkább abba az irányba kéne elmozdulnunk, hogy szénmentesítsük a gazdaságunkat, de ez, két, ez két dolog, ez nem zárja ki egymást. Persze, nyilván próbáljuk mentesíteni a széntől, szénhidrogénektől a, a, a gazdaságunkat, és ebbe ez szerepelni fog a, az energiacsomagban, de abba az irányba is el kell mozdulnunk, hogy több lábon álljunk, ami a foszilis üzemanyagok, tüzelőanyagokat illeti, mert ez a jövőben továbbra is fontos részét fogja képezni az uniós energiapiacnak, és a TTIP ebben is tud segíteni. Azt is, az is elhangzott, hogy az árak, árak magasabbak Ázsiában, és hogy, hogy a TTIP-en keresztül, ha hozzáférünk az USA-ban lévő forrásokhoz, az nem feltétlenül előnyös nekünk. Na most nem felejtsük el, hogy ez a, egy szabadkedelmi megállapodás egy keretet ad, tehát a tárgyalások során kialakított kikötések azt szolgálják, hogy az árak kedvezőek legyenek. Na most ezek nagyon gyorsan változnak. Szóval régiben még láttuk, hogy Ázsiában nagyon magasak voltak az, állás, az árak, de ez már megváltozott és az árkülönbség Ázsia és az EU között nagyon gyorsan csökkent és csökken, és tulajdonképpen még az is előfordulhat, hogy a, az USA-EU e irányú exportot is volt kedvezővé, vonzóvá tudjuk tenni. A vegyiparra kapcsolatban tegyünk tisztába a bizottság álláspontját. Mindig is azt mondtuk, hogy nem akarunk, nem akarjuk megvitatni a protekcionizmus, a védelem szintjét, amelyet a Ricsen keresztül nyújtunk. Az USA-val folytatott tárgyalások során a Rics csen belül itt itt nyilván nem számíthatunk teljes konvergenciára, mert hogy a két rendszer teljesen eltérő, hanem meg kell nézni, hogy a két rendszeren belül hogyan tudjuk a szabályozási ügynökségeken keresztül javítani a helyzetet. Ennyit a Ricsről tehát. Aztán, ami az ISDS-t illeti, nagyon sokan szóltak hozzá, hadd ismételjen meg az Európai Bizottság álláspontját ezzel kapcsolatban. Először is emlékeztetnék arra, hogy ezzel kapcsolatban nem folynak ö, tárgyalások a TTIP-en belül, és a befektetők védelme érdekében és az ISDS abszolút megfelel az unió érdekeinek, és az a bizottság által a parlament előtt tett vállalásoknak, amelyet a TTIP tárgyalásokkal kapcsolatban tettünk, az ezzel kapcsolatos kutatások eredményeit, közvéleménykutatás eredményeit már nyilvánosságra hoztuk a kapott válaszok alapján. Négy olyan területet látunk, ahol javítani kell a dolgokon. Az egyik a a környezetvédelmi, aztán a helyi, a nemzeti igazságszolgáltatás és az SZDSZ közötti kapcsolat, illetve egyfajta mechanizmus is. Az Európai Parlament nyilván ezzel a, ezzel a négy témával is fog foglalkozni, és ez lehetővé teszi a bizottság számára, hogy ezt, ennek eredményét belefoglalja a TTIP tárgyalások menetében még a nyár előtt. És végezetül, ami nekünk nagyon fontos, a KKV-k tekintetében tényleg röviden, tudjuk, hogy 99%-át 99 adják az Egyesült Államokban is és az Unióban is a, a gazdaságnak. Sokszor azt gondoljuk, hogy nincsenek, nem vesznek részt az exportokban, nem igaz. Az exportőreink 81%-a KKV, és ez 600 ezer céget jelent, és az ő exportjuk nagyjából az a teljes EU exportnak az egyharmadát teszi ki. Tehát azt mondom, hogy már nagyon nagy mértékben van, vannak jelen az exportpiacon, de segítenünk kell nekünk abban, hogy még nagyobb mértékben részt tudjanak venni ebben, és ebben ezért, és nagyon örülök, hogy említette azt, azt hogy felmerült, hogy legyen erről ezzel kapcsolatban egy fejezet, és mi ezt a gondolatot, mint Európa Bizottság beemeltük, és valóban a TTIP-ben szentelünk egy fejezetet a, a KKV-knek, és ez az első olyan keres, szabadkereskedelmi megjegyz, egyezmény, megállapodás, amelyben ugye összeköt összekötjük itt a, a, a két érdeket, mert ezzel a fejezettel össze tudunk kötni azt a, azzal a mechanizmussal, ami mögötte állni, amit mögé tudunk állítani, és ezzel, ezen keresztül tudják az előnyeit élvezni a KKV-k ennek, hogy mondjuk legyen egy KKV bizottságunk, és ez bizonyára segítene. És nagyon fontos, hogy az első lépés a kkv számára az, hogy információhoz hozzáférjenek, hogy mik a piaci feltételek, körülmények, és e, ehhez ragaszkodtunk e, a tárgyalások során, hogy a KKV-ink és az Egyesült belé KKV-k is hozzáférhessenek a, egymás piacán a, az információkhoz. És ezt át is beszéltük a tárgyaló partnereinkkel elnézést kérek, majdnem 8 percig tartott a, a hozzászólásom, de úgy gondoltam, hogy fontos, hogy a bizottság is kifejtesse az álláspontját. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák, kedves meghívott vendégek, köszönöm szépen nagyon ezt a nagyon érdekes hozzászólást. Ezeket be fogjuk emelni a TTIP-el kapcsolatos véleményünkbe, és akkor most visszaadom a szót Buzek elnök úrnak. A vita vége előtt csak azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos, meg eszmecsere volt, de még nem is tudtunk minden kérdésre választ találni, de minden esetre az eszmecserét és a vitát az ITRE-ben, szakbizottságban fogjuk folytatni. Tudjuk, hogy mennyire fontos az IKT, az energia, a KKV-k az iparpolitikák, harmonizációk, normák, technikai harmonizációk kérdése. Annyi sok kérdés merül fel a mi szempontunkból, az Európai Unió gazdaság szempontjából, ezek mind nagyon fontosak, de meg kell vitatni a részleteket is, de lehetnek ideológiai megfontolások is, hiszen valószínűleg az a polgárok is tudni fogják, hogy mik a fontos kérdések, úgyhogy ö, indítsunk eszmecserét ezzel kapcsolatban a tagállamok szintjén is. Az én szempontomból a végső megállapodásnak figyelembe kell vennie az Európai Parlament véleményét is, hiszen végeledményben mi szavazni fogunk erről. E, ellenkező esetben ö, nem fognak ö, minket figyelembe venni, a, akkor a bukásra, a bukást kockáztatjuk, amik, amiért kár lenne, mert ennek a megállapodásnak az előnyei hatalmasak lennének, lehetnek Európa számára. Éppen azt mondom, hogy hallgassuk meg egymást, a társadalmat, a KKV-kat, és nagyon fontos az Európai Parlament számára, és a legf- az nagyon fontos, hogy ez végül is egy politikai döntés lesz. Ezzel le is zárom a mai meghatalmazást. Köszönöm szépen.